Good morning, ladies and gentlemen, dear Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Üdvözlöm Önöket a mai külügyi bizottsági ülésen. Ugye elkezdtük tegnap a szakbizottsági ülést. Nyilvánvaló okoknál fogva egyes német kollégák most elfoglaltak, mert úgy néz ki, hogy minden bizonyal elmarad a jamaikai utazás. A hetes pontról fogunk most elektronikusan szavazni. A Hongkong 20 év elteltével a téma. Ellen Smith, az előadó szeretne néhány szót szólni. Igen, köszönöm szépen. a német képviselők kicsit elfoglaltak, még rosszabb lenne, hogyha britek lennének, de hát nálunk is van elég gond. Szóval mindenkinek köszönöm a magas színvonalú egyeztetést. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos alkalom volt, hogy a parlament eh, áttekintse a hongkongi eh, helyzetet, eh, akár csak a kínai helyzetet, hogy az egységes Kína politika után egy egységes parlament álláspontra is sikerült jutnunk. Köszönet a kollégáknak, már majdnem sikerült elfogadni ezt. Minden munkatárs is nagyon kemény munkát végzett, úgyhogy eljutottunk a szavazásig, nagyon szívesen fogadom az észrevételeket, de egyébként pedig a szavazáshoz sok sikert. Köszönöm szépen Ellen Smithnek. Nincs további észrevétel? Akkor a 47-es és a 98-asnál név szerinti szavazást kért a GUE szerepel a szavazó listán, akkor elkezdhetjük a szavazást. Oh yeah. Okay. So we begin. Compromise free in favor. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es módosítás, a GUE itt kért névszerinti szavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítottuk 22 21 ban 48-as mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 48-ast. Megnyitom a szavazást. Guten Morgen, jó. The vote is closed. Szavazást lezárom. 25 nem, 20 igen, elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es módosító mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük az 52-est. Szerintem elutasítottuk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Egyértelműen elutasítottuk, igen. 53-as módosító mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 26 a 18 ellenében. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 58-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 59-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Szóbeli egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-es mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük a 61-est, megnyitom a szavazást. Michel? Jót és megvártuk, úgyhogy megvárjuk Michelt is. And the vote is closed. Szavazás lezárom elutasítottuk 26 nem 19 igen arányban. 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 63-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 64-es részenkénti szavazást kért az előadó első részről mellette ellene tartózkodás elutasítva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 tartózkodás elutasítva, 78-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 79-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 80-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcvan négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 85-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 87-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Jó, a 87-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24 igen, 21 nem. A 87-es tehát elfogadtuk, következik a 88-as. Mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. 88-ast. Lezárom a szavazást. Elutasítva 24-23 arányban. 89-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 93-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 94-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 95-ös mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 95-öst. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 96-os mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 96-ost is. Megnyitom a szavazást. Negyvenkilencen szavaznak, lezárom, 29 nem, 19, igen. Ez volt a 96-os. Következik a 97-es, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 98-as név szerinti szavazás. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 99-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 100-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 101-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Preambulum bekezdések A, kettes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, hármas mellette, ellene tartózkodás elutasítva, ötös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, igen, a négyesről is kell szavazni, mert a hármast nem fogadtuk el, akkor vissza a négyeshez mellette, ellene tartózkodás elutasítva, ötös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, hatos mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a hatost. Megnyitom. Lezárom. Egyértelműen elutasítva hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kilences mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a kilencest, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette,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 Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 21-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 22-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 23 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette,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 39-es mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, ellenőrizzük a 39-est. Kéne. Lezárom, elutasítottuk. 36-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 38 os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Hivatkozások egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk következik az egész jelentéstervezetről az elektronikus végszavazás. Megnyitom. Lezárom. És 45 az 5-höz arányban elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Következik a 8-as napi rendi pont. Nők, nemek közti egyenlőség és a klíma eh, igazságossága. That's a good question. Ez egy jó kérdés volt. Itt van az előadó? Panzeri úr? Ott is van. Panzeri úr, egy Kérdés érkezett Mihály Gáler úrtól. Mi az, hogy climate justice, vagyis a klíma igazságosság? Elmagyarázná ezt, hogy miről van itt szó? Már tizedik alkalommal magyarázom Gáler úrnak, még mindig nem ez nem az én hibám. Okay, Michael, bist du mit der Antwort einverstanden? Michael, egyetértesz a választal? Elfogadod? So we come to... Akkor következhet a szavazás. Antonio Panzero szeretne mondani valamit? Nem. Akkor következik az első kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Ezt elfogadtuk. 34-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 37-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 38 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum. What's the pro- Mi a probléma? Tehát addig is szavazzunk a négyes kompromisszumra mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 53-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 56 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 62 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 70-es mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 70-es módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 63-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 64 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 66 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 68 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 69 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük, 69-es módosító. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenegyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes módosító mellette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 The vote is open. The vote is... Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk 44 szavazattal 5 ellenében. Gratulálunk Panzeri úrnak! Right. It's nine... 9 óra 30 perc van, kor folytatjuk a következő napi rendi ponttal. A nagykövet itt van már? Akkor egy pár percet várnunk kell, mert a nagykövet még nem érkezett meg.

Right, ladies and gentlemen, dear colleagues. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, áttérünk a 9-es napi rendi pontra. Ez egy beszámoló a az új tartott október 6-ai EU-India csúcs találkozóról. Ha emlékeznek, akkor többször is hangsúlyoztuk, hogy a 2004-es stratégiai keret keretében fokozunk el az együttműködést, és valóban a tavalyi március és új találkozó óta fejlődtek a viszonyok. Ez nagyon fontos pillanat, mert az Európai Unió és India két legnagyobb demokratikus entitás globális szinten. Úgyhogy ma áttekintjük, hogy a kapcsolatunkban a múltkori csúcson új Delhiben, október 6-án milyen eredményeket értünk el. Üdvözlöm a hozzászólóinkat. Először is ő méltósága, Gaitri Isakuma, <clears throat> aki az indiai nagykövet Európai, az Európai Unióban, és Isabel de Lettre a külkapcsolatokat képviseli, a az ázsiai regionális ügyek alosztályának a vezetője. Úgyhogy nagykövet asszonynak először megadnám a szót. Öné a szó. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt képviselők! Örülök neki, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy beszámoljak az EU-India csúcs találkozó eredményeiről. Először is, most először látogathattam el az Önök szakbizottságába. Hogy mondjak köszönetet Önöknek, hogy megszavazták az EU-India kapcsolatokról szóló állásfoglalás szeptember 13-án. Ez egy nagyon konstruktív, nagyon átgondolt jelentés az EU-India kapcsolatokról, és úgy gondolom, hogy jó kiinduló pontja volt az október 6-án megtartott csúcs találkozónak. Több képviselővel is találkoztam, és személyesen köszönetet mondtam, de hagy ragadjam meg itt az esélyt, hogy még egyszer minnyájuknak köszönetet mondjak, azért, hogy segítettek összehozni, tető alá hozni ezt az október 6-ai csúcs találkozót. Ez egy egynapos találkozó volt. Nagyon sok pozitív eredményt értünk el. Az Európai Bizottság elnöke, Tusk és Juncker elnökorak a tanács részéről találkoztak a vezetőinkkel, az indiai vezetőkkel, tartottak találkozót az indiai miniszterelnökkel, nagyon részletes megbeszéléseket tartottunk. Tudatában vagyok annak, hogy a bizottság külkapcsolatokért felelős szolgálata egyetért velem abban, hogy ez egy sikeres csúcs találkozó volt, amely új fejezetet nyithat a párbeszédünkben, a közös erőfeszítéseinkben. Ötvenhárom bekezdésből álló közös közleményt adtunk ki a csúcs találkozó végén a polgári együttműködéstől, az űrkutatástól, a radikalizmus elleni harcig sok mindent lefettünk, és a regionális kérdéseket és globális közös problémákat és kérdéseket is átvitattunk. De a cél az volt, hogy mint stratégiai partnerek foglalkozzunk külön, kiemelten a kereskedelemmel. Nem kétoldalú kapcsolatokat szeretnénk egyszerűen, hanem előre jelezni azt, hogy a kereskedelmi láncolatok hol szakadhatnak meg, ezt preventíve kezeljük, hiszen a stratégiai partnerségnek ez a lényege. Az ilyenfajta együttműködés segíti csökken, segít csökkenteni minden fennakadást a láncolatban, vagy ha mégis megtörténik, a kockázatokat és következményeket csökkenti. A találkozó után közvetlenül volt a külszolgálattal egy újabb találkozónk. Több delegáció is ö, székhelyet létesít Indiában, és már dolgozunk azon, hogy milyen témákat vitathatunk meg a következő csúcs találkozón, ami valószínűleg Brüsszelben kerül megrendezésre, úgyhogy várjuk majd ide az indiai miniszterelnököt is. Természetesen nagyon jó hangulatban folytak a találkozók. A miniszterelnökünk hangot adott annak, hogy India mennyire fontosnak tartja a stratégiai partnerségét az EU-val. Mi az Európai Uniót fontos stabilitási pillérnek tartjuk. Most, hogy a világrend változik ebben a multipoláris világban, egy demokratikus alapkőnek, amely ugyanazokat az értékeket képviseli, mint mi. A pluralizmust, a multikulturalizmust, a jogállamiságot, az irányítás átláthatóságát. Napjainkban nagyon sok minden változik a globális szintéren. Így egyre fontosabb egy ilyen stabil kiinduló pont. Miniszterelnökünk az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökeivel egyeztetve értésükre adta, hogy kölcsönösen hasznosnak tartjuk ezt a kapcsolatot, hiszen az EU a India legnagyobb kereskedelmi partnere, így nagyon érdekeltek vagyunk abban, hogy az Európai Uniós projekt sikeres maradjon. Támogatjuk az önök projektjét, és sok sikert kívánunk neki. Miniszterelnökünk a csúcs találkozót illetően hangot adott annak a kívánságának, hogy erősödjön a kapcsolataink. <clears throat> A közös nyilatkozatot illetően, ha van bármilyen eleme az 53 pontnak, amiről szeretnének külön kérdezni, szívesen válaszolok. Nem szeretném a bevezetőmet hosszabbra fogni. Köszönöm. Köszönöm, nagykövet asszony és Döletre asszony. Um, Köszönöm. Sajnálom, hogy a főigazgatóm nem tudott itt lenni, úgyhogy Colin Winót helyettesítem, aki jelezte, hogy részt vesz ezen az ülésen, de most Bangladesben van, hová Frederika Mogherinit kísérte el. Úgyhogy elnézést kérünk az utolsó pillanat változtatásáért. Nagykövet hogy nagyon örülök annak, hogy itt láthatom. Teljes mértékben egyetértek önnel. A csúcs találkozó valóban nagyon pozitív, jövő orientált légkörben folyt. Ez a 14. csúcs találkozó valóban megszilárdította a stratégiai partnerséget kétoldalú témákkal, és a közös problémák beazonosításával. Valóban a miniszterelnök megállapította, hogy nagyot léptünk előre, proaktív a megközelítésünk, és elkötelezett mind a két oldal. Tehát konstruktív volt, pozitív a csúcs találkozó, és eredményorientált. Ezt mondta a <clears throat> nagykövet is, ezt mutatja az 53 bekezdéses közös közlemény. Egyetértettünk abban is, hogy három külön közös nyilatkozatot teszünk a terrorizmus elleni harcról, az éghajlatváltozás és tiszta energiáról, és az intelligens, fenntartható urbanizációról. A biztonsági kérdéseket illetően a terrorizmus elleni harc közös érdekünk. A kibérbiztonság is, illetve a tengerügyi kérdések és a fegyver leszerelés is központi téma. Például az online radikalizáció elleni harc, illetve a kapacitásépítés a harc területén szintén fontos számunkra. Több oldalú globális szinten a GCTF együttműködés keretében megvitattuk a globális kérdéseket, emberi jogokat, migrációt, éghajlatváltozást, a G20-akat és a WTO tevékenységét, külpolitikai kérdéseket, ezeket kiemelve a munka ebéd ideje alatt. Banglades, Nepál, Pakisztán, Afganisztán, Szíria, Irán, a <clears throat> koreai népköztársaság. Ezekre mind kitértünk, illetve az afrikai régió helyzetére is. A kereskedelem és beruházást illetően egyetértettünk, hogy mi a követendő út hogy újra kezdjük a szabadkereskedelmi tárgyalásokat. Malmström biztos találkozott Marrakesben a VTO találkozóján az indiai tárgyalóféle, és új Delhiben múlt héten is. Az indiai fél aggodalmának adott hangot a basmati rizsre vonatkozó biztonsági szabályokat illetően. Ezekre az aggodalmakra azonban konstruktív választ tudtunk kínálni, és köszönöm a nagykövet asszonynak is, hogy elősegített az előrehaladást. Egy olyan megállapodást kötöttünk, ahol az EU-s fogyasztói érdekek, a triciklazol vegyszer elkerülését, illetően a basmati rizs kezelésében. Tehát ezt megállapítottuk, de sajnálatos módon még nem zártuk le ezt a folyamatot. Mi úgy gondoljuk, hogy még jó lenne, hogy a kereskedelmi fennakadások elkerülésére folytatnánk a tárgyalásokat. Mert úgy gondoljuk, hogy még nem értünk el mindent. A közös érdekek figyelemevétele nagyon fontos. Aztán a három közös nyilatkozat. Tiszta energia és klímaváltozás – elköteleztük magunkat a Párizsi Egyezmény végrehajtását, illetve illetve a napenergia, a zöld hűtés, az energiatárolás, mobilitás és a megújuló energia források ügyét illetően. India mindig is kéz a kézben harcolt az éghajlatváltozás ellen az Európai Unióval. Kanadával is tartottunk egy találkozót, úgyhogy partnernek tekintjük Indiát ezügyben. A Nemzetközi Napenergiai Szövetségben folytatott együttműködésünk is folyik. Ha jól tudom, a szervezet a tervezett találkozóját most elhalasztotta, de azért várjuk majd a részvételt. Egy klímaváltozási párbeszédet is folytatunk. Ebben megegyeztünk Indiával, és dolgozunk ezen. Intelligens és fenntartható urbanizáció prioritásokat jelöltünk ki, megerősített együttműködést a városfejlesztés területén. Az EU már nagyon aktív ezen a területen, és a helyi indiai testületeket bevonja az integrált városkezelés kialakításába éghajlat változás elleni harcban, és az alapvető ellátási láncolatok, mint például a hulladékkezelés és vízellátás fejlesztésében. Ötszáz milliós kölcsönt kapott India a metró fejlesztésre, a 2016-os csúcs találkozón ígért első fázisnak ez a kiegészítése. az Európai Bizottság és a tudományos és műszaki irányítás között külön megállapodás született, a tehetséges indiai kutatók befogadására. 30 milliós közös vízkezelési tervet fogadtunk el. Légi közlekedés. A horizontális repülési megállapodás 2008-ban kötöttük India elismeri az EU működési elveit, és így egyenlő feltételek mellett működhetnek az európai légitársaságok, ami a migrációt illeti a globális erőfeszítésekben részt vesz India, illetve a mobilitásról és a migrációról a 2016-os csúcson kötött megállapodást teljesíti. Indiát érdekli az EU által létrehozott kékkártyás rendszer. Végül, de nem utolsó sorban a közös egyeztetés az európai és az indiai parlamentek között nagyon fontos intenzifikálni kell az indiai és az európai parlamenti delegációk közötti együttműködést. Szeretnék köszönetet mondani ennek a szakbizottságnak és Préda úrnak, az előadónak a jelentés elkészítéséért. Valószínűleg önök örömmel nyugtázzák majd, hogy a csúcs óta pozitív fejlemények következtek be. A 2018-as bizottsági munkaprogramban szerepel, hogy meg kell erősíteni az EU-India kapcsolatokat, és hamarosan közös közleményen állunk elő az új EU-India stratégia összetevőiről. A 2018-as év során kellene elfogadni ezt a stratégiát majd az Európai Parlament állásfoglalásában szereplő felhívásra is reagálunk. Ezúttal itt megállnék, és szeretettel szívesen veszek részt majd az eszmecserében. Köszönöm szépen nagykövet asszony, köszönöm szépen Dölát asszony, körülbelül fél órával rendelkezünk, kedves képviselőtársaim a vétára. Kérem, hogy jelezzék, hogyha hozzá kívánnak szólni eddig hárma jelezték, Préda, Van Orden és Buchner urak, van-e más jelentkező? Azt javaslom, hogy először Christian Prédának adnám meg a szót, aztán Jeffrey Van Ordennek, az India delegáció vezetőjének. 5-6 percnél kérem ne beszéljenek többet. Christian, köszönöm szépen, elnök úr. franciául fogok beszélni. Végtelenül köszönöm, hogy eljött nagykövet asszony. Mindenek előtt szeretném üdvözölni ezt a lehetőséget, hogy ezt mit cserélhetünk a 14. csúcs eredményeiről. Nem régen került megrendezésre ez a csúcs találkozó, és természetesen, ahogy a vendégek is elmondták, a 14. csúcs találkozó nagyon jelentős volt, megerősítésre került az EU és India kötelezettségvállalása, a stratégiai partnerség megerősítése iránt négy év csend után. Az Európai Unió és India közötti politikai kapcsolatokban a mi intézményünk egyértelműen a partnerség megerősítését forszírozza, hiszen mindkét fél számára előnyös ez a csúcs találkozó, kétségtelenül ebben az irányban hatott. És elégedettséggel nyugtáztam, hogy a kül- és biztonságpolitika volt a középpontjában a New Delhi tárgyalásnak. És persze örömmel láttam, hogy a közös nyilatkozat számos bekezdéséről szó volt, illetve közös nyilatkozat készült a terrorizmus elleni küzdelemről. A parlament szeptemberben fogadott el egy állásfoglalást, és ennek teljes mértékben megfelelt a csúcs találkozó, ezért teljes mértékben összhangban volt. a csúcs találkozót az indiai partnerek is pozitívnak minősítették, de szeretném megkérdezni, hogy a nagykövet asszony szerint hogyan lehetett volna még tovább lépni az indiaiak mit szerettek volna még szerepeltetni a konklúziókban, ami eh, nem került bele, illetve a külszolgálat részéről is érdekelne, hogy eh, mi az, amivel még ambiciózusabban, még tovább lehetett volna lépni. Uh, említésre került, hogy néhány nappal ezelőtt folytatottak a tárgyalások a kereskedelemről, van-e valamilyen menetrend, vannak-e határidők, van-e ütemezés, vagy a jövőben is inkább ötletszerűen kerülnek sorra a tárgyalások majd. Aztán a nagykövet asszonyhoz fordulva a jelenlegi válsággal, a rohingya válsággal kapcsolatban kérdezném, hogy Banglades és Myanmar között válsághelyzet alakult ki, a csúcs találkozó konklúziói alapján ön szerint az Európai Uniónak milyen szerepe lenne a humanitárius segítségnyújtás koordinálásában, illetve hogyan lehetne politikailag rendezni ezt a válságot. Ön szerint partnerségünk szerepet játszhat le ennek a válságnak a rendezésében. Még egyszer köszönöm. Köszönöm szépen, Jeffrey van Orden, tessék. Nem, nem tudom, hogy Dan miért franciáról beszélt, meglepő, mindegy. Elnök úr, köszönöm. Mindenek előtt hadd üdvözöljem nagykövet asszonyt, Kumar asszonyt, India nagykövetét. Hadd mondjam el, hogy az elődjéhez méltóan nagyon erőteljes kapcsolatokat alakított ki a parlamenttel, és fontosnak tartotta, hogy a képviselőkkel külön-külön is találkozzon, az India delegáció üléseire eljött, azokhoz hozzászólt, felszólalt a konferencián, amit Európa Indiához fűződő gazdasági kapcsolatairól tartottunk minden évben közösen ünneplünk itt a parlamentben és hadd reklámozzam, hogy 16 órakor az AH1-ben lesz egy dél Ázsia konferencia, nagyon érdekes témákkal. Hadd mondjam el, hogy nagyon nagyra értékeljük a személyes kötelezettségvállalását és a parlamenthez fűződő személyes kapcsolatait. India kellene, hogy legyen az európai nemzetek négy legfontosabb partnerségének egyike, így az Európai Uniónak is, mégis időnként a partvonalra tűnik szorulni. Beszéltünk kereskedelemről, beszéltünk az összes többi témáról, területes küzdelem, internetes bűnözés és kalózkodás elleni küzdelem, közös érdekeink, közös érdeklődésünk, jövőbeli technológiák, fenntartható technológiák, víz tisztítás betegségek elleni küzdelem, stb. Rengeteg ilyen terület van, nem fogom mindet felsorolni. India nagy válik, nagyobb már a lakossága, mint Kínának, és gazdasága az egyik leggyorsabban növekvő ázsiai gazdaság. Rengeteg a tennivalónk minnyájunknak Indiában. Nagyon sok mindent kell megoldani az India delegáció találkozói nagyon sikeresek voltak Indiában. Jake Lee, Goya miniszterek, eh, Sitaraman miniszterrel találkoztunk, és eh, egy sor eh, fontos személyiséggel, akik mindig nagyon nyitottak és barátságosak voltak velünk. Láthattuk az iparban elért nagy fejlesztéseket is, Bangalorban csúcstechnológia, repülőgépgyártás, űrtechnológia, rengeteg együttműködési terület nyílik meg számunkra Indiával. Úgy gondolom, hogy a csúcs találkozó eredményéről kell ma most beszélnünk, úgy gondolom, hogy érdemes hangsúlyozni, hogy az Európai eh, Beruházási Bank 5 eh, millió euróval járul hozzá a bangalóri metroépítéshez. Igen, ez nagyon jelentős. A csúsztalálkozó kommunikéje egyébként eh, 10 oldalas, 53 bekezdéses volt. Őszintén szólva jobb lett volna, hogyha csak két oldalas, és kevésbé sűrű, és vannak benne kulcsfontosságú politikai üzenetek. Nagyon sok együttműködési terület van, természetesen eh, a visszatérő terület a bilaterális kereskedelemről és befektetésekről szóló megállapodás. Egyszerűen nem értem, hogy miért nem sikerül jobban előrelépni. 2007-ben kezdődtek az egyeztetések, és a nagykövet asszonynal mi már többször beszéltünk vele, hogy itt a közleményben az szerepel, hogy vállaljuk, hogy újra elkezdünk beszélni róla. Igazából nem elegendőek az eredmények egyik oldalon se. Kérdésem, nincs szándék egyik oldalon se arra, hogy átfogó megoldást kössünk, vagy pedig túl ambiciózusak vagyunk, érdemesebb lenne kicsit visszavenni a szándékainkból kevésbé ambiciózus megoldásra törekedni, vagy szektorálisra, hogyan lehetne konkrét előrelépést tenni ezen a területen. De nagykövet asszony ragyogó munkát végez a parlamenttel is, és mi nagyon hálásak vagyunk ezért, csak közben azt gondolom, hogy még sokkal többet tehetnénk együtt. Nagyon sok a lehetőség, és van egy nagyon dinamikus miniszterelnöke Indiának, és Módi e, eh, úr e, tényleg beindította az országot. Jó lenne megragadni több lehetőséget. Köszönöm szépen. Jeffrey van Orden. Köszönjük szépen Jeffrey van Ordennek. Most ha jól láttam, akkor hárman szeretnék beszélni. Frajtanok és Buchner urak, szeretne még valaki hozzászólni. Tehát azt mondanám, hogy mivel a nagykövet asszonynak és a másik előadónknak is legalább 5 percet szeretnénk adni. Három percet adok minden hozzászólnak. Freund úr következik. Köszönöm szépen, és köszönöm a nagykövet asszonynak is. Próbálom a kérdésemet beleszorítani kevesebb, mint 5 percbe, ahogy azt az előttem szóló is tette. Ezért örülök a három perces időhatárnak. Azt szeretném kérdezni, hogy mivel a klímaváltozás témaköre nem került említésre az ön kezdeti hozzászólásában, érdekelne, hogy ez mennyire került szóba, különösen annak fényében, hogy a közelmúltban szóba került a szennyezés kérdése Indiában, és az, hogy rendkívül magas szintet ért el ez a probléma, és ezzel önök nehezen tudnak megbirkózni. És ezen kívül úgy tűnik, hogy szemben Kínával India nem dolgozik olyan komolyan az alternatív energiák témáján, tehát például a napenergián vagy szélenergián. Vagy lehet, hogy csak nem hallunk róla sokat. Milyen együttműködést lát ön az Európai Unióval, illetve Kínával ebben a témakörben? És természetesen érdekes kereskedelmi partner lehetne Kína is a klímaváltozás megoldása érdekében. Beszélnünk ezekről a csodálatos témákról, amit eh, Van Orden úr is mondott az imént, de ha a klímaváltozást eh, nem sikerül korlátok közé szorítani, akkor eh, a szép terveinket nem sikerül majd megvalósítani. Tehát szeretnék egy kicsit többet hallani erről. Köszönöm szépen. Next. Köszönöm szépen. Következő hozzászólónk Charles Tenök. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném üdvözölni a nagykövet asszonyt, és gratulálni neki az elköteleződéséhez. Néhány hónappal ezelőtt Strasbourgba is ellátogatott. 18 évvel ezelőtt az egyik alapítója voltam az India Barátai Társaságnak, mielőtt ez a parlament megalapította a saját Indiával foglalkozó delegációját. Tehát már kezdetben is nagyon aktív voltam, és támogattam az EU és az India közötti kapcsolatok fejlődését. Szeretnék feltenni egy kérdést a kereskedelmi és beruházási megállapodással kapcsolatban. Az ezzel kapcsolatos tárgyalások sikertelenek voltak mostanáig. A sajtóban legalábbis erről olvashattunk. Az egyik kerékötője ennek az volt, hogy az Egyesült Királyság nagyon nagy számú szoftver szakértőt hoz be Indiából, és ez problémát okozott, és az Egyesült Királyság bank és pénzügyi szolgáltató szektora is behatolhatna eh, India piacára, ami jelenleg nagyon védett, és ettől India eh, nagyon tart. És eh, azt szeretném kérdezni, hogy a 2019-es Brexit esetleg növelheti annak az esélyét, hogy a 27 tagú EU sikeresen aláírja ezt a megállapodást Indiával. Köszönjük Charlestonoknak. Buchner úr parancsoljon. Excellenz, auch ich möchte mich herzlich én is szeretnék köszönetet mondani, nagykövet asszony, hogy rendelkezésünkre két kérdésem lenne. Először. 30 évig tanítottam Németország egyik legnagyobb egyetemén. A 30 év alatt egyszer sem taníthattam magasabb szinten, posztgraduális szinten indiai diákot. Úgyhogy ezen a téren még sok a tennivaló. Ugyanakkor, amikor német diákok Indiába mennek, akkor is elenyésző a számok. Úgyhogy a probléma legalábbis nálunk az, hogy indiai diákokat abszolút nem látunk Németországban. Ezen lehet-e változtatni? A második pont. Néhány hét múlva Buenos Airesben a VTO 11. konferenciáján veszek részt. Hallottam, hogy a régi indiai javaslat szerint az élelmiszer biztonságot garantálni kell. Ez megint a rendre kerül. Számíthatunk erre, hogy India támogat minket, és nem változtat ezen az állásponton, hiszen ez az álláspont India részéről ellenében megy néhány nagy ország álláspontjának. Köszönöm. Professor Buchner. Köszönjük szépen, Buchner úr. Ha nincsen más hozzászólás a képviselők részéről, akkor én is feltennék egy rövid kérdést a nagykövet asszonynak. Úgy gondolom mindannyian abban reménykedünk, hogy sikerül fenntartani a parlament közi cserék élénkségét, miután 2015-ben kaptunk tőlük egy látogatást, és a mi szakbizottságunk, illetve az India delegáció idén Delhibe látogatott. Tehát én azt szeretném kérdezni, hogy van-e valamilyen terv arra, hogy az Európai Parlamentet meglátogassa az illetékes indiai bizottság, mivel az elnöküknek Sasi Taruának küldtünk egy ilyen meghívót idén. Nagykövet asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, hogy az önkérdésére válaszolok. Mi üdvözöljük az egyének közötti eszmecserét. Azt gondoljuk, hogy a stratégiai partnerségnek ez fontos feltétele, és ez növeli a kölcsönös megértést, és javítja az együttműködésünket és a kapcsolatainkat több szinten is. A parlamenti képviselők közötti párbeszéd létfontosságú, és ezért nagyra értékeljük azt, hogy az Európai Parlamentből három szakbizottság is Indiába látogatott idén. És nagyon örülünk a meghívásnak is. És amióta júliusban ide kerültem, mint India nagykövete, mi többször is megpróbáltuk ezt megszervezni, és amikor néhány hete Delhibe látogattam, akkor a miniszterrel is beszéltem erről, és ő azt mondta, hogy a külügyi állandó bizottság nem utazik külföldre, ez egy hagyomány nálunk, de én nem fogom feladni, gondoskodni fogok arról, hogy valamilyen módon a parlamentünk legfontosabb képviselőit idehozzam, és megszervezem azt, hogy találkozhassanak velük. úgy gondolom, hogy ennek mindenképpen meg kell történnie. Tehát röviden azt tudnám mondani, hogy ezzel jelenleg is dolgozunk. Most válaszolhatok Tan Préda úrnak is? Először is szeretném megköszönni az előadóként betöltött szerepét a kiváló állásfoglalás kapcsán. Úgy emlékszem, hogy ön megemlítette a magas szintű gazdasági párbeszédet. Ez volt az egyik eh, kérés, ez eh, a napi renden is volt, de még mindig nem történt meg. És ez is olyasmi, amiben egy kicsit több időre volt szükségünk, hogy a rendszerünkön átmenjen a javaslat, de még ez a kérdés sincsen lezárva. Ahogy ön is mondta, ez a csúcs találkozó új lendületet adott a kölcsönös elköteleződésnek, és hogy Juncker urat idézzem, úgy érzem, hogy új szelek fújnak az EU és India kapcsolatában. Tehát ezt most ki kell használnunk. És ahogy az egyik hozzászóló elmondta, van egy nagyon hosszú közös nyilatkozatunk, de ahogy ön említette, az előttünk álló munkára vonatkozó úti terv, most azt hiszem, hogy a két csúcs találkozót egy hosszas szünet után szerveztük meg. Tehát jó az, hogyha egy hosszú közös nyilatkozatot adunk ki ebben a fordulóban, mert szerintem ez egy nagyon részletes úti terv. Tehát nem csak önnek válaszolok, hanem egy másik kérdezőnek is egy másik eh, parlamenti képviselőnek. Azt mondanám, hogy tekítsünk erre a hosszú és részletes nyilatkozatra, mint egy úti tervre, amelyben mind a két oldal megegyezett. A Myanmari válságot is megemlítette, India ennek a válságnak a kirobbanásának az első napjától kezdve tájékoztatást kapott a helyzetről. Ez nagyon nyugtalanít minket, és megszerveztük, hogy egy hajórakományi segélyt tudjunk küldeni Myanmarnak. Segítettünk Bangladesnek, és nagyon szorosan együttműködtünk velük abban, hogy minden menekültnek egy csomagot tudjunk adni, amiben élelmiszer, melegruhák, víz, főzőolaj és egyéb szükséges készletek voltak. Ezeket becsomagoltuk, és odaadtuk minden személynek, aki a táborban jelentkezett ezért a segítségért. de ezt mi a bangladesi kormányon keresztül adtuk oda nekik, mivel nekik kellett fogadniuk ezeket a menekülteket, és mivel kiválóak a kapcsolataink mind a két országgal, azonnal el tudtuk küldeni ezeket a csomagokat hajóval, illetve repülővel. Úgy véljük, hogy ezt a válságot valódi párbeszéddel kell megoldani. érett és elővigyázatos hozzáállásra van szükség. És fontos, hogy egy, a, fejlesszük a rakin államot, és erre a célra egy fejlesztési alapot is létrehozzunk. és segítenünk kell abban, hogy ezeket az, a menekült személyeket le tudjuk telepíteni, és bizalmat öntsünk beléjük, hogy visszamerjenek térni. Nem sokkal az események kezdete után találkoztunk Myanmar képviselőjével, és beszéltünk vele arról is, hogy az Európai Unió és a világ vezetői nyugtalankodnak és ő úgy vélte, hogy úgy kell megoldani ezt a helyzetet, hogy a béke, a közösségi harmónia, az igazságosság, a méltóság és a demokratikus értékek tiszteletben tartása mellett kell megoldani ezt a helyzetet. És ahogy mondtam, a Myanmari állam mellett a Rakin állam fejlesztési programjával is együttműködünk. És a miniszterelnökünk Aung San Suu kyi is beszélt, és közölte a kormányjal, hogy az egész világ odafigyel arra, hogy több ezer embernek kellett tragikus módon elmenekülnie ettől az áll, ebből az államból, ami egy bizonyos közösség alá tartozik. Az erőszakot minél hamarabb meg kell szüntetni, és a helyzetnek vissza kell térni a rendes kerékvágásba. A többség a civil lakosság eh, jólétére koncentrált, azon kívül, hogy eh, a rendfenntartó erőkre is oda kell figyelni. Ön említette még azt is, hogy eh, hogyan működünk együtt az Európai Unióval a válság megoldásában. Nincsen konkrét kérésünk arra vonatkozóan, hogy az EU-val együtt működjünk ennek a válságnak a megoldásában de a miniszterünk eh, Tusk és Juncker urakat eh, is biztosította az október 6-ai találkozójuk során, hogy eh, India azonnal intézkedéseket tett annak érdekében, hogy segítse az erre rászorulókat. Ha ez megfelelő válasz volt önnek, akkor áttérnék Van Orden úr kérdéseire. Először is köszönöm a nagylelkű és bátorító szavakat. India nagyköveteként megtiszteltetésnek tartom, hogy együttműködhetek az Európai Parlament képviselőivel, és meghallgathatom a gondolataikat, javaslataikat, tanácsaikat, és nagyon örülök annak, és megtiszteltetésnek érzem azt is, hogy lehetőségem volt arra, hogy önökkel találkozzak, és hogy a zsúfolt napirendjükben helyet szorítottak India témakörének is. Ez nagyon nagy segítség a továbbiakban. Én megpróbálom a középpontba állítani az India és az EU közötti kapcsolatokat. Nekem ez a dolgom és mind a külügyi szolgálat, mind pedig a nagykövetség, amikor megvizsgáltuk a csúcs találkozó után a helyzetet, újra megismertük egymást, és még Tusk elnök is megemlítette ezt, amikor visszatért. És a külügyi szolgálat elmondta nekünk, hogy Tusk úr határozottan utasítást adott arra, hogy az EU és az India közötti kapcsolatok mind a két oldalról megerősítést kapjanak. És én biztos vagyok abban, hogy ezt a mi részünkről is teljes mértékben viszonozni fogjuk. És üdvözöljük, az Európai Beruházási Bank kezdeményezését is. Új Delhiben nyitottak egy irodát, és mi ezt az elköteleződésük jelének látjuk. Infrastruktúrális és fejlesztési projekteket támogatnak, ez nagyon értékes számunkra. És biztos vagyok benne, hogy hatékonyan együtt tudunk majd működni ezzel a bankkal. Ami a szabadkereskedelmi megállapodást illeti, Ön azt kérdezte, hogy vajon nincs erre vonatkozó akarat, túl ambiciózusak vagyunk, és mi a helyzet az ágazati megállapodásokkal? Köszönöm szépen, hogy feltette ezeket a kérdéseket. Igen, nagyon erős az akarat a mi részünkről. A miniszterelnök személyesen adta ki az utasítást, hogy elég volt már abból, hogy csak a jelenlegi helyzetet vizsgálgatjuk, előre kell haladni, és meg kell mutatni, hogy előre léptünk. A csúcs találkozó után Juncker elnök úr megemlítette, hogy az Európai Unió készen áll arra, hogy megkezdje a tárgyalásokat, amikor a megfelelő feltételek létrejönnek. És amikor ezután eh, beszéltünk az Európai Külügyi Szolgálat eh, munkatársaival, akkor megkérdeztük, hogy ez eh, mit jelent, mik azok a megfelelő feltételek. Mert a mi oldalunkról készen álltunk volna arra, hogy azonnal megkezdjük a tárgyalásokat. November 13-án és 14-én került sor ezeknek a feltételeknek a megvitatására. Az európai oldal fő tárgyalója meglátogatott bennünket, és megbeszéltük azokat a politikai változásokat, amelyek megtörténtek, amikor a továbbiakról egyeztettünk. És mivel a legutóbbi forduló 2013-ban volt, megbeszéltük, hogy a, a szellemi tulajdonjogok, a növényegészségügyi szolgáltatások, a fenntartható fejlődés és egyéb területeken mi történt azóta, és úgy döntöttek, hogy egy idő alapú módon kívánják ezt folytatni. Meg mind a két oldal elmondta az elvárásait és feltételezéseit, és az Európai Unió úgy döntött, hogy visszafogja az ambícióit, mi pedig úgy határoztunk, hogy fokozzuk azokat. Úgy döntöttünk, hogy 2018 negyedik negyed évére minden, mind a két oldal szakértői össze fognak ülni és egyeztetni fognak. Tehát így bejelentésre került a következő találkozó időpontja és az ott megvitatandó témakörök is és az egyes témákkal kapcsolatban november 14-én a szakértők összeültek, és megpróbáltak elmozdulni arról az álláspontról, amelyben megrekedtek, és próbáltak átállni probléma megoldó módba, és pozitívan elmozdítani a tárgyalásokat a holdpontról. Én most optimista vagyok a legutóbbi november 13-ai, 14-ei fordulót követően, és egyetértek önökkel abban, hogy nagyszerű lehetőségek állnak előttünk, és a miniszterelnökünk nagymértékben koncentrál az India és az EU közötti kapcsolatokra. Tenak úr, <clears throat> képviselő úr, köszönöm szépen hogy a Friends of India párbeszédet beindította az Európai Unión belül. Mi úgy gondoljuk, hogy az indiai delegáció jelenléte nagyon ösztönző. Nagyon pozitív. Abban, hogy erősítse az indiai kapcsolatokat. És tényleg, önök valóban barátok. Strasbourgban szólhattam önökhöz októberben, és nagyon hasznos számomra, hogy önök mindig visszajeleznek felénk, hogy mik az érdek területek. Említette a Brexitet, az EU27-eket, és az indiai szabadkereskedelmi egyezményt. Igen, valóban konstruktív légkörben kívánjuk folytatni a tárgyalásokat, és mind a két oldal számára hasznos megoldásokat keresünk. Lehet, hogy ez kicsit tovább tart. Nem tudjuk, mi történik a Brexit után. Figyeljük az eseményeket, alaposan figyelmet szentelünk ennek, az Egyesült Királysággal nyilván történelmi kapcsolatunk van. Az EU a legnagyobb kereskedelmi partnerünk, de minden partnerséget egyénileg tekintünk át és meg vagyunk róla győződve, hogy az EU és az Egyesült Királyság is ízben tartja azt, hogy mennyire fontos a diplomások, az akadémikusok szabad mozgása. A gazdasági együttműködésünk keretében. Buchner képviselő úr megdöbbentett, hogy nem találkozott indiai posztgraduális hallgatóval Németországban. Én úgy gondoltam, hogy mindenütt vannak, legalább több tucatnyi, és biztosítani fogom önt arról, hogy visszajelzek önnek, és a minisztériumnak is Indiában, és az egyetemnek is. Ez prioritás a kormányunknak, hogy legyenek hallgatói cserék. Üdvözöljük a külföldi hallgatókat, sőt, a miniszterelnök kifejezetten szeretné, hogyha új ötleteket hoznának el hozzánk, tanuljanak, tanulják a hagyományos indiai orvoslást, és ez csak egy példa volt. De tudomány, technológia, innováció, startupok, nagyon sok területet tudnék említeni, ahol nagyon is várjuk a fiatalokat. és mindent megteszek annak érdekében, hogy együttműködjek önnel, hogy egyre több hallgatónk látogassa Németországba. Klímaváltozás. A közös közleményünknek három kiemelt része van a klímaváltozással kapcsolatban. Nagyon uh, bánt minket a november uh, elején kezdődött smogszennyezés a fővárosunkban. Értjük most már, hogy klímaváltozás, a sivatagi szelek irányának megváltozása is belejátszott ebbe, de hát azért nem lehet elfeledkezni a környezetszennyezésről sem. India a nemzetközi Solar Alliance-nek is alapított tagja. A napenergiának és a szélenergiának is nagyon nagy szerepet szentelünk, és remélem, hogy legközelebb, mikor találkozunk, akkor részletesebben beszámolhatok önnek arról, hogy mit teszünk, de biztosíthatom arról, hogy nagyra törőek a céljaink, vannak nemzeti programjaink, és mindenképpen prioritás számunkra ez terület. Elnök, köszönöm nagykövet asszony! A nyugatbalgáni kollégáink már várnak a folyosón, most szóltak nekem, nem akarom őket nagyon megvárakoztatni, de esetleg, ha reagálni szeretne még a külügyi szolgálat részéről, nem akarom önöket megvárakoztatni, és néhány szóban reagálnék a feltett kérdésekre. Talán franciául. A külpolitikai szempontokkal kapcsolatban eh, van egy közös nyilatkozatunk, ez nagyon ambiciózus, nagyon eh, méreható, és általánosságban egyetértek a nagykövet asszonynal, eh, mi szerint a közös nyilatkozat hossza is jelzi, hogy milyen szorosak a kapcsolatok. Ez igazából egy ütemterv a folytatásra vonatkozóan. Nyilván bizonyos helyzetekről más nyelvezeten is szólhatunk volna, ambiciózusabbak lehettünk volna Ukrajnával kapcsolatban például. Rohingyákról szerintem jó a megfogalmazás, jó irányban hat és az Európai Unió nagyon aktív, a főképviselő látogatást is tett, az ASZEM csúcs margóján, illetve az ASZEM külügyminiszterek találkozóján szerepelt egy Ansan Szucsival való találkozó a rohingyák kérdésében. Hát úgy gondolom, hogy ha nincs is konkrét közös projekt, ugyanúgy gondolkodunk, és az Európai Unió is részt vesz a Genfi donor konferencia megszervezésében, tehát töretlen az erőfeszítés. A kereskedelmi célkitűzéseket illetően várjuk a tárgyalások folytatását, és tényleg az a lényeg, hogy a közös célokat beazonosítsuk ahhoz, hogy előre haladhassunk az éghajlatváltozást illetően. Sok példát tudnék mondani arra, hogy hogyan fokoztuk az együttműködést. Közösek az értekek, előbbre akarjuk vinni a kapcsolattartást. Említettem a Nemzetközi Solar Alliance-t, és tényleg ezen a területen előre szeretnénk haladni. A helyi hatóságokkal folytatott munka nagyon fontos, például a polgármesterek gyülekezete nagy erőfeszítést tesz, még a legjobb gyakorlatok népszerűsítésében. Egyébként magas szintű találkozót várunk. A biztosok, Vella, a biztos Bulcs, biztos is nem sokára ellátogatnak Indiába, úgyhogy folytatjuk a munkát. De szerintem itt be is fejezem. Elmondhatom, hogy az Erasmus Plus keretében India a legjobb kliensünk, és támogatjuk az ilyen irányú erőfeszítéseket. Elnök, köszönöm szépen, de asszony, köszönjük szépen, nagykövet asszony. Ez egy kitűnő eszmecsere volt, most már minnyáján tudjuk, hogy hogyan állnak az EU-India kapcsolatok. Mindenkinek nagyon szép napot kívánok. Viszont látásra, és akkor már rögtön rá is térnénk a következő napi rendi pontra.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

Ladies and gentlemen, with a little delay. Hölgyeim és uraim, kis késéssel. Belekezdenünk a következő napirendi pontba, tízes napirendi pont, az előcsatlakozási támogatási eszköz, innentől kezdve IPA, félidős felülvizsgálata, a hozzáigazítása a finanszírozásnak a politikai prioritásokhoz. Hogy üdvözöljek mindenkit, különösen tisztelt vendégeinket a Nyugat-Balkánról. Örülünk, hogy itt lehetnek, és a külügyi szakbizottság ülésén Brüsszelben velünk. A nyugat-balkáni kollégáink számára egy fontos információt szeretnék elmondani. A nyelvi rezsimet illetően és a tolmácsolást illetően. 17-es csatorna Makedón, Szerb 10-es csatorna, Albán 27-es csatorna, Bosnyák 10-es csatorna és Montenegrói 10-es csatorna. This meeting bringing together parliamentarians from across Europe is a part az európai parlamentereknek egy asztalhoz <clears throat> ültetése a fenntartható nyugat-balkáni kapcsolatokat célozza. Ez egy gyakran fölmerülő kérdés itt az AFET szakbizottságban. Délután az EU-s nemzeti parlamente képviselőivel találkozhatnak. Ma reggel a finanszírozás lesz a fő témánk. Üdvözlöm a hozzászólókat, Marike Sákét az ALDE frakcióból, aki a szakbizottságunk tagjaként az EU külső finanszírozási eszközökért felelős, Genevieve Ruiz Calera, aki <clears throat> szintén az EU keretein belül dolgozik. Fuere úr, az Európai Politikai Tanulmányok Központjának kutatója. A mai meghallgatás célja, hogy az IPA 2-es eszközökből hogyan hozhatnánk ki minél többet. Hagy tartsak egy kis rövid bevezetőt a parlamenti kontrollról. Mit is jelent ez? Ez a politikai prioritások kijelölését jelenti, a monitorozást és a végrehajtást, akkor hajthatjuk végre leghatékonyabban, ha az állampolgárok érzik a hozzáadott értéket. Donorokat folyamatosan keresnünk kell a finanszírozás támogatására. A kérdések egyértelműek. Az EU-s alapok hatékonyan segítik-e a Nyugat-Balkán országait? az EU felé vezető úton. Ha nem, hol vannak a hibák? Mik a prioritások, a regionális együttműködés, adminisztráció, médiaszabadság, korrupció elleni, szervezetbűnözés elleni harc területén. Az ösztönzők megfelelőke, ha nem, milyen következtetéseket vonhatunk le a második finanszírozási szakaszt illetően. Megint csak hagy üdvözöljem Önöket. Remélem, hogy a párbeszéd konstruktív lesz. Hagy mondjam el, hogy hozzászólói kártyákat kaptak a nyugat-balkáni meghívottak. Kérem, töltsék ki, és nyújtsák be őket a titkársághoz ha hozzá kívánnak szólni. Aztán át is adom a titkárságnak. A szerb, bosnyák és montenegrói nyelvekre nem a tízes a csatornájuk. Most pedig Sáke asszony. Köszönöm szépen és én is szeretném üdvözölni önöket, ahogy az elnök úr McAllister úr is megtette, nagy öröm, hogy találkozhatunk. Ez egy nagyon szakmai, ugyanakkor nagyon átpolitizált téma. Az előcsatlakozási támogatási eszközökről van szó, és azzal foglalkozunk, hogy hogyan lehet iránymutatást adni az elköltésükhöz, illetve ellenőrizni azt, a bizottság külszolgálatával, különböző érintettekkel, a támogatások haszonélvezőivel, civil szervezetekkel is volt megbeszélésem, mint a külső pénzügyi eszközök munkacsoportjának elnöke, és tapasztalataimat fogom megosztani önökkel azt is megismételném, amit David mondott, minden egyes eurót, amit külföldön költünk el, az EU-nak alaposan ellenőriznie kell, és világosan kell kommunikálni arról is, hogy mire költjük az ilyen pénzeket. Egyfelől azt mondhatnánk, hogy az elősatlakozási támogatási eszköznek egyértelmű célja van, ugye az országok felkészítése az EU tagságra, de a csatlakozás nem lehet az egyedüli mutatója annak, hogy sikeres a támogatás. Tehát országonként és részletesen kell vizsgálni a támogatás felhasználását, ugyanis valójában majdnem minden ország, érintett ország számára a csatlakozás maga hosszú távú cél. 2020-ig szól a támogatási program az előcsatlakozási országokban, tehát a célok rövidtávúak és konkrét eredményeket értékelünk. Objektíven kell tehát felmérni a támogatás sikerét, és benchmarkokat kell használni. meg kell vizsgálnunk, hogy megfelelően flexibilisek-e a támogatások, tehát igazodnak-e az egyes országok szempontjaihoz. A more for more, tehát többet többért elf alapján, hogyha többet tesznek az országok, akkor jobban lehet őket támogatni, hogyha viszont valahol szembe mennek a célokkal, akkor fel lehet függeszteni a támogatási eszköz folyósítását. Az IPA egy teljesítményméréssel működik, ösztönző jelleggel, ugyanakkor a benchmarkokat, a jelzőszámokat is mindig összehasonlítjuk. Úgy gondolom, hogy folytatni kell ezt az erőfeszítést, a parlament is nagy hangsúlyt helyez erre jó lenne megvizsgálni az év végén, hogy meddig jutottunk. Röviden a mérhető eredményekről az EU harmadik országban elért sikerét általában is mérni kell, illetve az általános hatásokat is az elszámoltathatóság nagyon fontos. Hogyha az összes külső pénzeszközt tekintjük, azt mondhatjuk, hogy több milliárd eurót költünk el évente külföldön. Több érintett és több külső elemző értékelése alapján azt mondhatjuk szerintem, hogy van még tennivalónk annak érdekében, hogy általános, egyetemleges, összehasonlítható értékelés készülhessen az országokról. A jelenlegi helyzetben úgy tűnik, hogy nem lehet rendszeresen ellenőrizni, hogy effektíve és hatékonyan költik el a pénzeket. A bizottság jelentéseket, beszámolókat készít, politikai jelentéseket is, de nehéz felmérni, hogy mekkora volt a hatása konkrétan a pénzügyi támogatásnak. Tehát a monitoringhoz és az értékeléshez fontos lenne, úgy gondolom, a megfelelő kereteket kialakítani. Ez egy fontos prioritás röviden az EU külpolitikájának intézményesítéséről, miközben az előcsatlakozási támogatás céljai egyértelműek, a dokumentumok, amelyeket országspecifikusan írunk alá, sokszor elég homályosak, nem egyértelmű, hogy a megfelelő szektor támogatjuk-e. Például mezőgazdasági fejlesztést kellene inkább, vagy hosszú távú infrastruktúrális beruházásokat, vagy nem annyira magukat az országokat, hanem az országok közötti összekapcsolást a Nyugat-Balkánon valószínűleg kihagyott lehetőség a pénzügyi támogatásnak, nem az integrációra költésre az országok között. Nyilván számunkra Európában a legfontosabb a jó kormányzás, az igazságszolgáltatás fejlesztése és a hasonló területek. Úgy gondolom, hogy az elmúlt néhány évben kialakult egy tendencia, az EU külpolitikája némiképpen változott, a 2016-os globális stratégia egyfajta elvalapú pragmatizmus felé mozdult el, és az EU belső érdekeinek eh, képviselete is egy nagyobb hangsúlyt kap. A biztonság, a migrációkezelés és az elmozdulás a normatív külpolitikától, ami az EU eh, alapértékein alapult. Ezt az észrevételt tükrözi a pénzügyi eszközök külső mm, elemzője által készített beszámoló, és az elmúlt időszakban elsősorban az EU belső érdekei szerepeltek hangsúlyosan, nem annyira a haszonélvező országok érdekei. Úgy gondolom, hogy Mindezek összefüggenek, és integrált megközelítésre van szükség. Hogyha ezek az országok mondjuk a Nyugat-Balkánon nem teljesítenek jól, akkor az az EU-ra is káros hatásokkal lesz. Tehát fontos a kereteket látni, a politikai prioritásokra kihatnak mindezek a szempontok. Elővigyázatosnak kell lennünk a partner országok szükségleteit nem a kormány szükségletei jelentik, hanem alapvetően a társadalom szükségletei, az emberek igényei. Röviden érinteném a törökországi helyzetet, mert ez a ház egyre alaposabban ellenőrzi a törökországi helyzetet, és valószínűleg vannak tanulságok a Nyugat-Balkánra vonatkozóan is. Erdogán jelenlegi elnök irányítása alatt egyre inkább autoriter irányban mozdul el Törökország, újságírókat, jogvédőket ö, tartóztattak le vádemelés nélkül, és az alkotmányos csomag bevezetésével nagyon koncentrálódott a hatalomgyakorlás, Törökország már nem teljesíti a kopenhágai feltételeket. Az előcsatlakozási támogatási eszközt nem szabadna a továbbiakban folyósítani, mondják egyre többen ebben a házban civil társadalmat, a médiaszabadságot kellene inkább támogatni, úgyhogy egyre inkább indokolt lenne a támogatás átirányítása. Úgy gondolom, hogy fontos a politikai prioritások alapján felismerni, hogy a jelenlegi előcsatlakozási eszköz túlságosan merev, és nagyon nehéz, még ha van is politikai szándék, a pénzt átirányítani más célokra. A másik tanulság az úgynevezett török megállapodással a különböző külső pénzeket átirányították a migráció kezelésére, tehát van lehetőség, amennyiben a szereplők egyetértenek benne a pénz felhasználásának megváltoztatására, de az EU prioritásait és a regionális hatást egyaránt tekinteni kell. A az Európai Parlament egyébként soha nem kérte a pénznek ezt a fajta újrafelhasználását. Ami a félidős felülvizsgálatot illeti, hangsúlyozni akartam a török helyzetet, hogy láthassák, hogy mennyire dinamikusan alakul a parlament, az Európai Parlament álláspontja. Ugye be akartam mutatni, hogyha politikai e, szándék van rá, akkor azért van lehetőség a pénzek e, átirányítására, de itt a tanács és a parlament között hiányzik a politikai konszenzus. Az EU szomszédságában kritikusan és pontosabb e, célkitűzésekkel tudjuk vizsgálni a középtávú támogatást benchmarkokkal, és nagyon üdvözlöm ezt a mai tanácskozást. Ez nagyon hasznosan egészíti ki a középtávú, vagyis félidős felülvizsgálatot. A bizottság decemberben fogja ismertetni a tapasztalatait. Ezzel következő két évről van szó, de tekintsünk még továbbra a 2020 utáni előcsatlakozási támogatásokra. Köszönöm szépen, és nagy érdeklődéssel tekintek a mai vita elébe your... Köszönjük Maritja Szkákénak a bevezető megjegyzéseket. Most következik a második hozzászólónk, Genevieve Luis Calavera. Természetesen őt már ismerjük a DG Near-ből. Köszönöm szépen, McAllister úr, elnök úr. Hadd ragadjam meg az alkalmat először is, hogy megköszönjem a parlamentnek, hogy megszervezte ezt az eseményt. Tegnap az a megtiszteltetésért, hogy a Bosznia-Hercegovinai delegációval vacsoráztam, de remélem, hogy még találkozhatok a többi delegációval is. Látok néhány ismerős arcot, mint például Hoti korábbi miniszter urat, és másokat, nagyon örülök, hogy itt vannak. Nagyon jó pillanat ez az előcsatlakozási eszközről való egyeztetésre, eh, hiszen most eh, vetünk számot azzal, hogy mit értünk el az elmúlt három évben. És most következik eh, a félidős értékelése ennek az eszköznek. Külső értékelést szerveztünk valamennyi külügyi eszköz esetén, és az előcsatlakozási eszközzel is ez volt a helyzet. Most pedig abban a szakaszban vagyunk, ahol a bizottság átgondolja ezt, és elkészít egy részletes értékelést, illetve ajánlásokat, és ezután egy munkadokumentum készül majd el, amelyet decemberben fogunk az Európai Parlamentnek átadni. Ez képezi majd az alapját azoknak a tárgyalásoknak, amelyek a jövő év során a stratégiai párbeszédet fogják majd irányítani. Tehát eh, hogyan fogjuk eh, a további években eh, a pénzügyi kereten belül mm, ezt elvégezni. 7 milliárd eurót szántunk erre, és ennek az oroszlán része a nyugat-balkáni országoknak jut. Nagyon fontos, hogy ahogy Száke asszony mondta, gondolkodnunk kell azon, hogy hogyan lehet ezzel az összeggel felkészíteni az országokat a csatlakozáshoz, ami a végső célja ennek az eszköznek. A régió országai igen fontosak, és ezért segítenünk kell nekik, illetve megfelelően kell felhasználni az eszközöket nem csak a kormányoknak kell sajátjuknak érezniük a projektet, hanem az ellenzéknek és az egész parlamentnek is. És nagyon fontos, hogy a parlament nyomon kövesse azt is, hogy hogyan használják fel ezeket a pénzösszegeket, és hogy hogyan történik az előcsatlakozási folyamat. Tehát az európai integrációs szakbizottságaikat mindig szívesen látjuk a parlamentben, és ők segítenek abban, hogy a kormányok részéről ellenőrizzék a feltételrendszerek teljesülését. Hadd térjek vissza arra a jelentésre, ami elkészült. Ami a finanszírozását illeti ennek az értékelésnek, itt pozitív következtetésekre jutottunk, amelyeket meg is fogok osztani önökkel. Szoros kapcsolat van az előcsatlakozási eszköz teljesítése, illetve a segítségnyújtási programok között. Az előcsatlakozási eszköz tehát egy sokkal jobb eszköz, mint ami az előző pénzügyi keretben szerepelt mert sokkal inkább fókuszálunk azokra a strukturális reformokra, amelyek segítenek az országok csatlakozásra való előkészítésében. A forrásokat a prioritási területekre, eh, tehát a legfontosabb területekre eh, koncentráljuk. Segítünk a demokrácia megszilárdításában, a közigazgatási eh, reformok és a jogállamiság megerősítésében és az alapjogok védelmében. Segítünk abban is, hogy az országok gazdaságilag versenyképesebbé váljanak, és gondoskodunk arról, hogy az országok ne csak kétoldalú módon közeledjenek az Európai Unióhoz, hanem regionálisan is együttműködjenek egymással. Ugyanis ez minél inkább megvalósul regionális szinten, annál jobb képességei vannak az országoknak arra, hogy az EU-hoz közelebb kerüljenek. Ezt a három dimenziót emelte ki tehát az értékelés, és ez célzottan kijelölte azokat a területeket, ahol együtt akarunk működni. Az előcsatlakozási eszközt arra is lehet használni, hogy a kiszámíthatatlan eseményekre reagáljunk. Például Boszniában és más országokban is súlyos árvizek történtek, és az előcsatlakozási eszközben segíthettünk, 14 millió eurót szántunk erre a célra. a rendes kerékvágásba való visszatérésen túl segítettünk azoknak az országoknak is, amelyeket a leginkább érinti a migrációs beáramlás. Közösen oldottuk meg a válsághelyzeteket. Van egy másik aspektus is, amit szeretnék itt kiemelni. Az értékelés során észrevettük, hogy az előcsatlakozási eszköz programjai nak jelentős hatása kell, hogy legyen az országokban. Itt uniós programokról van szó, itt sokkal több hozzáadott értéket tudunk teremteni. És fontosnak tartom még megemlíteni, hogy itt köszönhetően a finanszírozásnak nemzetközi pénzintézetek is bekapcsolódhatnak, és így növekedhet a beruházás összege ebben a régióban. A másik, amit meg kell vizsgálnunk, a szinergiák és a szakpolitikai koherencia fejlesztés érdekében. Ez különösen fontos az európai demokráciáért és emberi jogért való eszközzel. Ahogy az előttem szóló elmondta, ez utóbbi eszköz sokkal inkább a politikai fejlődésre koncentrál, és ez nem egy hagyományos fejlesztési eszköz, ez az előcsatlakozási eszköz arra készíti fel az országokat, hogy EU taggá váljanak, és betöltsék a kopenhágai kritériumokban foglaltakat. Azt gondoljuk, hogy nagyon fontos párbeszédet tudunk ma önökkel folytatni, és folytatnunk kell ezt a munkát. Ugyanis a csatlakozási cél nem egy párt célja, hanem az egész országé. És a pártpolitikai érdekeken felül kell emelkednünk, és az országok érdekét figyelembe venni. Ezért fontos számunkra, hogy önök tisztában legyenek azzal, hogy mit kezd az országuk az előcsatlakozási eszközzel, hogy önök támogassák az Európai Unió agendáját, illetve hogy vegyenek részt a parlamentjük kapcsolódó munkájában. Fontos még, és szeretném ezt elmondani, hogy a teljesítményt megvizsgáljuk, mégpedig ágazati szinten. És ez fog majd átalakulni a társadalom változásával, ami szükséges a csatlakozáshoz. Támogat, számítunk ezért az önök támogatására az otthoni parlamentjükben. Az, amit szakpolitikai szinten megváltoztatnak, az a polgárok életére is hatással van. És a legutolsó üzenet, amit át kell adnom, az, hogy közösen sokkal nagyobb láthatóságot tudunk adni az európai finanszírozásnak, amely az önök régiójába kerül. Tudják önök is, hogy fejenként az önök régiója kapja a legtöbb támogatást az összes eszköz keretében. Tehát azt hiszem ez egy nagyon fontos üzenet az önök népességének. Átalakulásra és reformokra van szüksége, mindannyian tudjuk, hogy ez nehéz lesz, de önök nincsenek egyedül, az Európai Unió ezért finanszírozza ezt a folyamatot, és fontos, hogy ez látható legyen a polgárok számára is, hiszen ez kézzelfogható bizonyítéka annak, hogy mi elkötelezett hívei vagyunk az európai jövőnek. Köszönöm szépen. Köszönjük a hozzászólását. Most következik a harmadik hozzászóló, Fuere úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselő, kedves barátaim! Hadd hangsúlyozzam ki elejétől fogva azt, hogy az EU előcsatlakozási alapjai nagyon fontos beruházást képviselnek a jövőbe, mindazokban az országokban, amelyek később csatlakozni kívánnak az Európai Unióhoz, illetve az Unió számára is. Ezeknek az a célja, hogy segítsék a kedvezményezetteket abban, hogy gazdasági és politikai reformokat indítsanak, és hogy felkészüljenek azokra a jogokra és kötelezettségekre, amelyek az uniós tagsággal együtt járnak. Ezek a források jobb gazdasági és szociális lehetőségeket hivatottak biztosítani a polgároknak, és lehetővé teszik az olyan sztenderdek kialakítását, amelyeneket mi az Európai Unióban már megszoktunk. De hogy válaszoljak arra a kérdésre, amit ebben a panelben feltettek nekünk, szeretnék kitérni arra, amit a politikai dimenzióról az, előtt, az első hozzászóló mondott. A nyugat-balkáni régióban, ahogy tegnap egy másik ülésen már kifejtettem, ez a régió drámai visszafejlődést szenvedett el szinte minden területen, ideértve az igazságszolgáltatás függetlenségét, a média, a választási folyamat, a parlamenti intézmények működése, korrupció, illetve szervezetbűnözés. És elég csak emlékeztetni arra a nyilatkozatra, amely az Európai Bizottság legutóbbi közleményében szerepelt 2016-ban a bővítésről. A régió továbbra is egyértelmű tüneteit mutatja különböző szinten, de a fogságba esett államnak. Annak ellenére, hogy az Európai Unió már 2011-ben elindította a legfontosabb prioritások előnyben részesítését, ami főleg a jogállami feltételeket jelenti. Ennek ellenére a szervezett bűnözés és drog, illetve egyéb illegális termékek kereskedelme továbbra is problémát okoz a régióban. És ez annál is aggasztóbb, hiszen bizonyos körülmények között ezeket a tevékenységeket az állam és a politikai intézmények még védik is. Egyesek természetesen úgy érvelnek, hogy a jogszabályi keretek megvannak, például az emberi jogok védelmére, vagy a bírói függetlenségre, de az EU-nak pontos képe van eh, a valóságban tapasztalható eh, fejleményekről. És eh, az előrehaladási jelentések megmutatták, hogy ezeknek a jogszabályoknak a gyakorlatba való átültetése sajnos sokszor nem kielégítő erőforrás hiány vagy a politikai akarat hiánya miatt. És azok, akiknek a feladatuk lenne, hogy ezt felügyeljék, sokszor nem tudnak működni, mert a kormány nem biztosítja megfelelő pénzügyi vagy emberi erőforrásokat. És el kell mondani azt is, hogy mindezek a fejlemények olyankor történnek, amikor az Európai Unió nem az egyetlen szereplő ebben a régióban. Tegnap hivatkoztak Oroszország erőszakos külpolitikájára, Törökország sincs sokkal lemaradva, igyekszik befolyás szerezni a régióban a beruházások fokozása révén, de a kulturális affinitást és az autoriter uralkodás elvét is használja. Kína is figyelembe vette ezt, és 2013-ban indított ebben a régióban egy kezdeményezést. A beruházások természete miatt ezek nem a régió gazdasági érdekeit veszik figyelembe. Ezeket tehát mind szem előtt kell tartani, amikor az előcsatlakozási eszköz keretein belül a pénzelosztásról beszélünk. És fontos az is, hogy a jogállami feltételek több figyelmet kapjanak. Az első előcsatlakozási eszköz tanulságait levonva, ami 2013-ban történt, második előcsatlakozási eszköz jobban mérhető ágazati megoszlást vezetett be, ami egyszerűbben mérhetővé teszi a teljesítményt. Stratégiai tervezés a 7 éves időszak alatt minden szereplőre nézve, és természetesen ez ahhoz is hozzájárul, hogy a kedvezményezettek sajátjuknak érzik a projektet. A második program felénél tartunk, és egyes előzetes értékeléseket már megfogalmaztak, és várom a következő hónapban esedékes félidős értékelést. Egy értékelésre kitérnék, amelyet az Európai Számvevőszék készített, és amelynek a címe a Nyugat-Balkán adminisztratív kapacitásainak megerősítése az előcsatlakozási alap révén volt. Ebben az szerepelt, hogy a közigazgatási kapacitások összességében nem fejlődtek jelentősen az elmúlt időszakban, és hogy ennek nagyrészt az volt az oka, hogy hiányzott a megfelelő politikai akarat a nemzeti hatóságok szintjén. De ez a jelentés kiemeli azt is, hogy eh, van egy másik oka is. Az EU-nak eh, nincs megfelelő eh, eszköze arra, hogy a csatlakozási tárgyalások adta keretek nélkül eh, ezeket a reformokat elindítsa. És szeretném elmondani, hogy fontos elem még az, hogy az egy-két eh, tagállam eh, támogatása a nyugat-balkáni politikai pártok irányába teljes mértékben figyelembe vesz, figyelmen kívül hagyja az Európai Unióval egyeztetett reform kezdeményezéseket, ez eh, szintén aláássa az EU eh, imázsát és eh, befolyását a régióban. Sokan emlegettük már ezt az utóbbi időben, és úgy véljük, hogy a közvetlen bevonódás elvét kellene követni, akár azzal, hogy figyeljük a tárgyalásainkat ezekkel a régióval, és a 23. 24. fejezet által lefedett területeken – ez egy intenzív és mélyreható párbeszédre kényszeríteni az adott országokat az Európai Unióval. Ami pedig az alapokat illeti, ezt megfelelő mederbe terelni, és gondoskodna arról, hogy az előcsatlakozási finanszírozást sokkal jobb hatásfokkal használják ki, és megfelelően célzottan költik el. Röviden, hagy említsek néhány specifikus aspektust. Az IPA egyhez képest a helyzet az IPA 2-vel az, hogy javult, de igazából, amikor a fejlesztéseket látjuk a régióban, akkor azt látjuk, hogy a finanszírozás százaléka sokkal nagyobb kell, hogy legyen figyelembe véve a degradációt. Például a számvevőszék említette, a szabad média és a szabad polgári társadalom a korrupció és szervezett bűnözés elleni harc kulcsa, és a korrupció elleni ügynökségek munkája is elengedhetetlen lenne ehhez. Tehát a civil társadalmat támogatnunk kell, és finanszíroznunk kellene a független médiát. Ugyanakkor a médiaszabadság sértését keményebben kellene büntetni. Itt még nagyon sokat teendő, amellett, amit az EU már tesz az úgynevezett Speak Up konferenciák keretében. Ez egy olyan terület, ahol az EBS-szel együtt kellene működnünk. Élhetnénk az ő szakértelmekkel és a mi finanszírozásunkkal. A területekből sok, amely a demokratikus intézmények és a jogállamiság működő képességéhez vezet, ennek elengedhetetlen része a magas szintű tárgyalás, mint például bosnia hercegovinával és Albániával. 2015-ben Albániával született egy politikai megegyezés, de amikor az eredmények nem következnek be, mint például Macedóniával kapcsolatban, hiába voltak ajánlásaink, nem volt következménye, akkor az EU finanszírozott projektek finanszírozását ez közvetlenül érinti. Én úgy gondolom, hogy az EU-nak erősebb hangot kellene megütnie, amikor figyelmen kívül hagyják az ilyen előírásokat, hiszen ha ezt nem teszik, akkor az az érzés terjed az érintettek körében, hogy büntetlenül tehetik ezt. Ehhez azonban elengedhetetlen a monitorozás és végrehajtás az EU részéről, és a follow-upoknak a nyomon követése. Megint hagy hangsúlyozom azt, hogy mennyire fontos a polgári társadalom megerősítése. Tegnap egy bozniai hercegovinai képviselő azt kérdezte, és nem volt időnk a válaszra, az EU-s tagállamokban hogy néz ki a polgári társadalom? Én csak Írországról tudok nyilatkozni, saját országomról, ahol az északi ír béke folyamat nem lett volna sikeres, hogyha a polgári társadalom nem lett volna annyira erős. Tehát a konfliktus utáni társadalmakban különösen fontos szerepet játszik a polgári társadalom. Ezt nem szabad alábecsülni. Nem szabad a számokat felfelé szépíteni ez ügyben. A polgári társadalmi civil szervezetek. Ezek a jelzői annak, hogy egy demokrácia milyen jól működik. Ezért aztán támogatni kell a politikai pártok fiatalokat irányozó mm, ágait. Ez nyilvánvalóan hiányzik néhány nyugat-balkáni országban. Aztán a gazdasági fejlődés. Az egyik prioritásunk továbbra is az, hogy elfogadhatatlan nagyságú a munkanélküliség. Szerbia 20%, Macedónia 29%, és több mint 50 a, a munkanélkülieknek a fiatalok köréből kerül ki. Ez nagyon komoly dolog. Az IPA a KKV-kat és az oktatást célozza. De ezekben az országokban az oktatási rendszer nem követi rugalmasan a munka erőpiac kínálat, például az oktatási rendszerből több mint 20% korai elhagyó Szerbiában. Jobban össze kell hangolni a két területet. Az oktatás, ami korábban nem volt olyan fontos az EU-s agendában, fontosabb szerepet kell, hogy játszon, és nagyobb támogatást kell, hogy élvezzen. A Nyugat-Balkánon azonban nagyon sok esetben konfliktus utáni országokkal állunk szemben. És Nelson Mandela azt mondta, az oktatás az nemzetépítésnek alapköve. Végül, kommunikáció. Nem titok. Az EU hírhetten gyenge. Hogy a sikereit hogyan tudja eladni a nagy közönség felé, különösen a bővítéssel kapcsolatban. Természetesen hibásak a tagállamok is, hiszen nem tudnak pozitív képet festeni az euról, mert félnek attól, hogy elveszik a szavazótábort, amikor a bővítés sokan ellenzik. De a Nyugat-Balkánon még ennél is fontosabb az EU ragadjon meg minden esélyt arra, hogy a pénzügyi forrásait a régió támogatására fordítsa. Hiszen nem az EU az egyetlen szereplő a régióban, például Szerbiában bizonyos rétegek úgy gondolják, hogy Oroszország támogatja leginkább Szerbiát, pedig nem ez a helyzet. Tehát annak ellenére, hogy az EU nagyon sokat javított a kommunikáció, és sokat kell tennünk annak érdekében, hogy elkettelezetté váljunk a Nyugat-Balkán. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm. Köszönöm a három meghívottnak. Most pedig a kérdéseknek a köre következik. Én úgy gondolom, hogy legyen egy kérdés, egy válasz, illetve a kérdéseket is néha nyugat-balkáni, néha EU-s képviselő tegye föl. Először is szót kértek, és ezért kérem, hogy mutassák be magukat, amikor kértést tesznek fel, illetve mondják meg, hogy az intézik a kérdést. Először is egy jól ismert vendéget kezdjük, Nikolas Popovskival, aki most az EU integrációs gyűlésnek szkopjében a vezetője. Nikola, köszönöm szépen, David. Három ajánlásról szólnék amit a bizottságnak és a partnereknek is figyelembe kell venni, mert nagyon jellemzi az IPA 1-ről 2-re áttérést. A verseny. A verseny jó. Erősítsük a versenyt a szektorok között, mezőgazdaság, infrastruktúra, adminisztráció, stb. A szereplők között, civil szervezetek és kormányszervek, és az országok között. Én úgy gondolom, hogy a társ nyomás az eleme, a legfontosabb eleme ennek. Ez segíti majd az EU-t is, és minket is. A második elem. A bizottság mondta, hogy külső értékelők értékelnek majd. Ez nagyon jó, mert a brüsszeli közigazgatásra vetődő árnyat így levetkőzhetjük, de azért vigyáznunk kell. Ha csak külső tanácsadókra támaszkodnak, akkor ők nagy nyomás alá kerülnek, hogy az önök kezére játszanak, hogy boldogát tegyék önöket, úgyhogy erre vigyázni kell. Politikai szempontból, mivel a politikai prioritásokról beszélünk, legyen ez a regionális integráció. Nagyon rosszul reagálunk arra, amikor az a benyomást keltik, hogy a föderációt újraélesztik a régióban. De emlékeznénk kell arra, hogyha mi, mint régió nem integrálódunk, akkor az EU-ba sem integrálódhatunk. Ehhez azonban a mobilitás, a roaming szabadsága, Könnyebb kell, hogy legyen Skopjéból, Brüsszelbe könnyebb eljutni, mint Skopjéból Szarajevóba. Hát ez egy abszurd helyzet. A gazdaság. A mi adófizetőink ettől várják a legtöbbet. A kereskedelmünk 70%-a az EU-hoz kötődik, és csak 20%-a ahhoz a régiókhoz, amit önök Nyugat-Balkánnak neveznek. Ezen javítani kell. Aztán az infrastruktúra, ami segíti a régió integrációját, ez a lényeg, nem a közigazgatásnak a fölturbózása. A nyugati országokban a közigazgatást nem nagyon preferálják az emberek, a mi országainkban igen, ha valaki jó a közigazgatásban fog munkát kapni, ha nagyon jó, akkor Németországban. Úgyhogy fontos lenne az infrastruktúra a városok, országok között. Köszönöm. Köszönöm. Nikola azt mondta, ön, hogy egy olyan régióból érkezett, amit mi itt az EU-ban e, Nyugat-Balkánnak hívunk, lehetne persze Dél-Kelet-Európának is hívni. Hogyha valaki nagyon jó, akkor még az EU köztisztviselők sorába is beléphet, ezt azért mondom, mert nagyon jó munkatársaink vannak. további hozzászólások után lehet majd választ is kapni. Kut Fleckenstein, szocialisták. Köszönöm szépen, elnök úr. Marike Sákénak köszönetet mondanék. Szerintem mondott egy nagyon fontos dolgot. Nevezetesen. Nem tarthatjuk kielégítőnek azt, hogy az IPA eszközöket eddig hogyan használták fel. Nem arról van szó, hogy mindent rosszul csinálnak, hanem azt, hogy ez egy probléma, és ezt be kell vallani. Ezekben az országokban, akkor most már én sem használom azt a kifejezést, a Nyugat-Balkán amúgy is nevetséges ez. Tehát észre fogják venni, hogy mind a két oldalon nagyon sokat munkálkodunk azon, hogy mi történjen EU szinten. A reformjaik jó irányba mennek, de ezt látni kellene a mindennapi életben. És itt nagyon nagy az eltérés. Érezniük kellene, hogy stabilitás uralkodik, a biztonság javul. De egyébként az embereknek meg kell mutatni, hogy üdvözöljük őket az EU-ban. Ez nem arról szól kizárólag, hogy pénzt osztogatunk a reformokra és konzultációra, hanem arra is, hogy az integrációt előkészítjük közelebb hozzuk az embereket egymáshoz, eszmecsere folyik a fiatalok között. Folyik ez a munka, csak nem látványos. Elköltjük a pénzünket, és aztán nem marad 20 eurónk arra, hogy üdvözöljük az Európai Unióban. Egy kicsit javult a helyzet, de nem sokat nem igazán vonjuk be az érintett állampolgárokat. Ön említette Oroszország, Törökország, Kína, ők is szeretnének befolyást nyerni a régióban. Hát aki Oroszországgal együtt akar működni, tegye meg, de hát vannak itt más elemek is, Szaudarábia befolyása például, mert lassan befejezem. Tegyünk már le arról a gondolatmenetről, hogyha egy fejezetet megnyitunk, az fölér egy forradalommal az ott élők számára. Azt tudjuk, hogy ez szükséges, de a pék a belgrádi utcákon alig ha rendez ünnepet, hogyha meghallja, hogy megint egy fejezetet megnyitottunk, úgyhogy más dolgokra is koncentrálnunk kellene. Utoljára akkor fogtuk meg igazán a közhangulatot, amikor a vízummentességet megvalósítottuk. Sajnálatos módon Koszovóban nem sikerült. És ezt várják az emberek egyébként. De talán például az európai roaming rendszernek a kiterjesztése a régióra, az kézzelfogható eredmény lenne. A fiatalok, az üzletemberek. Úgyhogy erre figyeljünk. Utolsó mondatom, more for more. Szerintem ezt komolyan kellene venni. Kellene egy tartalék ahol a különösen aktívakat külön támogathatnánk. A kormányokkal együttműködve, mert nem akarunk protektorátusokat létrehozni, hanem dialógust akarunk, partnerséget. Köszönöm. Vielen Dank, Knut Fleckenstein. Köszönöm szépen Knut Fleckenstein, a következő hozzászóló. Fadil Szendeli Macedóniából a Béza frakciónak a koordinátor helyettese. Tisztelt elnök úr, tisztelt nyugat-balkáni képviselő kollégák, Szeretnék néhány dolgot hangsúlyozni az IPA alapok alkalmazásával kapcsolatban. Olyan támogatási eszközről van szó, amely a nyugat-balkáni országokba irányul, és az életminőséget hivatott javítani az állampolgáraink számára. EU támogatási eszközről van szó, csak hogy nekünk a nemzeti költségvetése problémáink vannak, nem csak a mi országunkra igaz ez, az európai intézményeknek részt kell vennie a támogatási eszközök végrehajtásában Macedóniában, oly módon, hogy hatékonyabban lehessen a pénzeket működtetni, és a megfelelő projektekre utalják ki őket. Egyszerűen a kormányaink használják fel őket a túlélésre hatékony, effektív szerepvállalásra van szükség az EU szakértők részéről. El kell jönni Macedóniába, ott kell lenni a helyszínen. A mi országunkban az a helyzet, hogy igyekszünk közeledni az EU-hoz, de de időnként ki kell mondanunk, hogy kölcsönös kell, hogy legyen a közeledés. Ez egy kétirányú utca. Szükségünk van arra, hogy Európából érkezzenek szakértők, képzett szakértők hozzánk. Köszönjük a kedves macedón kollégának, most pedig Soltész úr következik a zöldektől. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, ezek az IPA alapok nagyon fontosak az egész régió számára, ezt tudjuk. Ezeknek a támogatási eszközöknek az ellenőrzéséről beszélünk most, és az a kérdés, hogy egy külső intézménynek, vagy egy belsőnek kell -e ezt ellátnia. Úgy gondolom, hogy a régió minden egyes országában van saját hivatal, vagy szék, és úgy gondolom, hogy ennek a legfelsőbb auditáló szervnek kell fontos szerepet betöltenie a támogatási eszközök felhasználásának ellenőrzésében. De nagyon fontos, hogy ne csak a formasságokat ellenőrizzék, ne csak azt, hogy betű szerint formálisan betartják-e az előírásokat, hanem hogy a gazdaság fejlesztéséhez tényleg hozzájárulnak-e a támogatások. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon releváns kérdés a bizottság számára és a tagállamok számára is hiszen arról van itt szó, hogy az EU pénzét hogyan költik el, nem elég egyszerűen elkölteni, meg kell nézni, hogy hogyan költik el, és meg kell nézni, hogy az állampolgárok, az intézményrendszer miként hasznos, miként tud részesülni a támogatás előnyéből. Úgy gondolom, hogy az országok közötti kapcsolatok erősítése is igen fontos. Fontos a jogszabályok végrehajtása is az összes országban. Többségében kiépült már az EU-val harmonizáló jogrend, az összes országban, de azért nem mindegy, hogy hogyan alkalmazzák a jogot, a jogszabályokat. Úgy gondolom, hogy a pénzt úgy kell felhasználni, hogy a közszolgálatot tovább képezzük, hogy érzékenyítsünk, és hogy az átláthatóságot javítsuk az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek jobban kellene, hogy tudják követni az IPA eszköz felhasználását. Köszönöm szépen Soltész úrnak. Még ketten kérték a szót Koszovóból. Avdula Hoti úr az első. Tessék, öné a szó. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, nagy örömmel veszek részt ezen a fórumon, a kormány, a pénzügyminisztérium tisztviselőjeként, illetve az IPA eszköz felhasználásának tervezésével foglalkozó csoport részvevőjeként szólok itt, ellenzéki párt részéről, ami az IPA alapokat illeti. Szerintem sokkal több időt kellene a tervezésre és a kormányjal való egyeztetésre szánni, oly módon, hogy az IPA program célkitűzései teljes mértékben teljesüljenek. De másokat is be kellene vonni, más érintetteket. Már a kezdeti szakaszában a programkészítésnek. a tervezés, a kormányzati képességek növelésére kell, hogy összpontosuljon nem csak az IPA futamidejére vonatkozóan, hanem a hosszú távú kihívásokat is figyelembe véve az IPA lehetőségeit így jobban ki lehetne használni, az IPA programok, hosszú távú programok, mint korábbi pénzügyminiszter mondhatom, hogy fontos szerepet töltenek be az IPA támogatások a képesség építésben itt társfinanszírozásra van szükség. A második dolog az IPA programok alkalmazása során minnyáján úgy érzékeljük, hogy a végrehajtásba hosszas késedelem szokott csúszni, és időnként a lendület is odavész. Következésképpen az állampolgárok már nem igazán bíznak az ilyen projektekben. Nagyon fontos lenne fenntartani a lendületet, hogyha el akarjuk érni a kitűzött célokat. A harmadik dolog pedig a szakmai aspektus, technikai aspektus. Úgy gondolom, hogy mindenki egyetért, hogy az IPA támogatás pénzügyi támogatást jelent ezeknek az országoknak, ugyanakkor politikai gesztust is, véleményem szerint nagyobb hangsúlyt kellene helyezni ez utóbbi ö, szempontra, nagyobb nyilvánosságot adni neki, és több szerepet a nemzeti parlamenteknek a, az ellenőrzésben, a felügyeletben. Egyetértek, hogy külső monitorozásra is szükség van, de belső intézményekre is számítani. Az Európai Uniónak láthatóbbá kell válnia a régióban, oly módon, hogy az állampolgárok jobban lássák, hogy miként költik el ezeket a pénzeket. Köszönöm, kedves kollega, a következő hozzászóló Szole úr, a Zöldek IPA jelentéstevője. Tessék. Thank you, President, for... Köszönöm szépen, elnök úr, hogy szót kaphattam. Egy megjegyzésem és egy kérdésem lenne. Ahogy hallottuk a hozzászólóktól, és ahogy mi is tudjuk, az előcsatlakozási alapra vonatkozó tapasztalatainkból. Ezeknek a teljesítménye nagyban összekapcsolódik az alábbi tényezőkkel. Először is a kedvezményezettek politikai akarata, másodszor pedig az Európai Uniónak az a képessége, hogy valódi reformokra bírja az adott országot. Itt ezek a tényezők korlátozottan tudnak érvényesülni, időnként nincs jelentős és valós politikai akarat az igazi reformok végrehajtására. És előfordul az is, hogy az Európai Unió szintén csak korlátozottan képes nyomást gyakorolni a reformok érdekében. És úgy gondolom, hogy két dolgot kellene kiemelni és megerősíteni. Ezeket a hozzászólók is említették már. Először is a civil társadalom támogatására lenne szükség, mert a civil társadalom komoly tényezője lehet a változásnak. Ez minden társadalomban így van, de természetesen azokban az országokban is, amelyekről most beszélünk. másodszor pedig egy olyan rendszer esetében, amilyet a bizottság is javasolt, tehát a jutalmazási rendszer bevezetésével. A kérdésem, amit szeretnék föltenni. Hallottuk a macedón kollégától azt az állítást, hogy a regionális integrációban a pénzügyi segítségnyújtásnak az országok integrációját kellene segítenie. A kérdésem az, gondolják, hogy a több országot érintő problémák segíthetnék a regionális integrációt? Ez az állítás hangzott el, és ez az igény is felmerült. De a kérdést főleg az Európai Bizottság képviselőjehez intézném. Köszönjük szépen, Szolé úr! És ha jól tudom, akkor egy hozzászólunk van még, utána szeretném lezárni a listát, mert még a panel részvevőit is meghallgatnánk. Memlik Krezniki lesz az utolsó hozzászóló Koszovóból. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Tisztelt előadók, tisztelt kollégák! Én rövidebben fogok hozzászólni, mert azt hiszem, hogy Hoti úr már elmondta a lényegét annak az általános benyomásnak, amelyel, amelyet Koszovóban kialakítottunk. Először is szeretném elmondani, hogy ez egy nagyon fontos eszköz, igen jelentős szerepet töltött be a koszovói legfontosabb prioritások területén. és néhány dolgot mondanék el a közvetlen eh, tapasztalatomból. Az elmúlt két ciklusban én miniszter voltam, és eh, úgy látom, hogy figyelembe kell venni az eszközök hatékonyságát. Például mindössze két hónappal ezelőtt Koszovóban a 2014-es eh, alap végrehajtását kezdtük el. Három éves késésben vagyunk. Már a félidős értékelésnél tartunk, de igazából csak az a kettes IPA első évéről tudunk beszámolni. És őszintén szólva, két év kell még ahhoz, hogy ezeket a szerződéseket le tudjuk zárni, tehát a 2014-es programot valószínűleg valamikor 2020 elején fogjuk tudni lezárni, az IPA utolsó évében. Tehát azt gondolom, hogy az hatékonyság itt a kulcs szó. Mert azt hiszem, hogy a legtöbb országban ezt tapasztalták. Nagyon gyakori a csúszás, és ennek az oka a bürokrácia. Értem, hogy a bürokrácia bizonyos mértékben szükséges, de karcsosítani kellene és hatékonyabbá kellene tenni az adminisztrációt. Másodszor a teljesítmény és a végrehajtás. Amikor a projekteket elkezdjük megvalósítani, akkor a legtöbb alkalommal van még többletidő. Ha vannak olyan projektek, amelyeket Koszovóban el tudunk indítani, ott általában másfél vagy két évünk van az elején, és általában még fél évet vagy egy évet késnek ezek a projektek, tehát meglehetősen bonyolult a helyzet. A hatékonyság mellett a használhatóság is fontos, tehát hogy mennyire jól működnek ezek a projektek. Vannak sikertörténetek, de vannak kevésbé sikeres tapasztalatok is ezekben a projektekben. Nagyon sok a technikai segítségnyújtás, ezek jó szándékkal indultak, de végső soron a használhatóságuk sehol sem jelentkezik. És ez sajnos ez az EU hibája, vagy éppen az országokba kitelepült delegációk hibája. Itt a konkrét ügynökségek és a kormányok is vétkesek ebben, de sajnos az a helyzet, hogy Dunát lehet rekeszteni csodálatos jelentésekkel, több ezer oldalas dokumentumokkal, de ezeket sajnos nem sokan forgatják, és sajnos még a kedvezményezettek sem olvassák el, akiknek pedig ezeket szánták. A felhasználhatóság tehát nagyon fontos lenne. Ami pedig a tőkebefektetést illeti, itt egészen más a helyzet. Egyenlőséget, egyensúlyt kell létrehozni a tőkebefektetés és a pénz között. Koszovóban például nagyon fontos sportprojekteket társfinanszíroztunk, eh, például Mitrovicában, és a használhatóság eh, ott van, az emberek, az ott élők, a fiatalok eh, élvezik ennek az előnyeit, de sajnos a technikai segítségnyújtás az nem mindig ilyen sikeres. Az emögött meghúzódó logika és a források elosztása magában foglalja, hogy a tanácsadónak is kell pénzt adni, európai szakértők érkeznek mindig, hogy véglegesítsék a dokumentumokat. Még néhány dolgot mondanék. A tervezést és a felülvizsgálatot a kedvezményezetek prioritásainak mentén kell elvégezni. Tehát, ahogy önök mondták, a finanszírozást a prioritásokhoz kell igazítani, de ez nem mindig így történik. A kollégám is elmondta már, de én is így gondolom. Egy példát mondanék. 2014-ben az IPA 2-ben a mezőgazdasági fejlesztés a három fő terület egyike volt, de ez ma már nem így van. Ki hozott erről döntést? Mi nem vagyunk biztosak benne. Én mezőgazdasági miniszter voltam, de én nem döntöttem erről, engem meg se kérdeztek. Az a probléma ezzel, hogy a hosszú távú tervezést ez nem segíti. Tehát, mint minden más ország, 2014 és 2020-as időszakra terveztünk, tehát mi figyelembe vettük, hogy az IPA eredeti akkor mennyi pénzt kaptunk volna. Tehát egy ilyen módosítás természetesen a kedvezményezett országban is mindent megváltoztat. A következő probléma az, hogy hogyan születtek ezek a döntések, ha a kedvezményezetteket eh, nem vonták be a folyamatba, a felülvizsgálatba. Valószínűleg valamilyen szinten vannak olyan eh, köztisztviselők, akiket ebbe bevontak, de a politikai szintnek is részt kell ebben vennie, ha már egyszer arról beszélünk, hogy eh, az országok maguk határozhatják meg a prioritásaikat. És még Brüsszelben is vannak eltérő vélemények, ha megnézzük például a mezőgazdaságot és a vidékfejlesztést, akkor a DG NIR-ben is van egyfajta vélemény, de ez például az Agri főigazgatóságban már egész másképp néz ki. Azzal zárnám a hozzászólásomat, hogy megkérdezem, lehetséges lenne, vagy fontosnak tartják-e önök azt, hogy a tervezésbe a kedvezményezetteket vagy más főigazgatóságokat is bevonjanak, amelyek szakértői az adott ágazatnak ebben a példában, amit említettem, az Agri főigazgatóság lett volna illetékes, de itt ha van olyan főigazgatóság, amelyik az adott ágazatban szakértő, akkor őket be lehetne vonni. És köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük. Most lezárom a hozzászólók listáját, és a három panel résztvevőnek lehetőséget adok arra, hogy válaszoljanak a megjegyzésekre. Azt javasolnám, hogy kezdjük ismét Maritja Szhákéval, utána Calavera asszonyjal, és végül pedig Fueré úrral. Maritja! Köszönöm szépen, David elnök úr, és köszönöm mindenkinek, hogy eljött és megosztotta őszinte véleményét arról, hogy milyen kihívásokat és milyen lehetőségeket látnak. Amit tanulságként levontam, és ez mindenképpen a stratégiai párbeszédbe és a félidős értékelésbe is bekerül majd, az, hogy az ambíciók egyértelműek mindkét oldalon, mindenki jobban szeretne teljesíteni. Azt gondolom, hogy ez fontos, mert ez azt jelenti, hogy ez mindannyiunk számára lényeges, és mindannyian dolgozni kívánunk ezen. Ami a hatékonyabb költést illeti, a kommunikáció, a kontextus és az országok közötti kapcsolatok figyelembevétele, illetve az úgynevezett más szereplők befolyás keresése mind olyan kulcsfontosságú elemek, amelyek ma, ma itt megjelentek. Azt gondolom, hogy a, a projekt sajátjuknak érzése, illetve a politikai vezetés nagyon fontos, és ez együtt jár azzal is, hogy az EU-tól érkező forrásokat felelősen használják fel. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy politikai szempontból milyen érzékeny téma a csatlakozás, illetve az országok tagságra való előkészítésének a finanszírozása is. Ez nem fejlesztési támogatás, ez egy egyértelmű út, ami a jobb szintű jogállamiság, gazdasági fejlődés, civil társadalom, a médiaszabadság, a konfliktus utáni erőfeszítések és regionális együttműködés területén. Azt hiszem, hogy ezt fontos így tekinteni, de nem vagyok százszerzékig biztos benne, hogy ezt most elvárhatjuk, hogy egészen őszinte legyek. És egy nagyon fontos kapcsolatot is levontam itt tanulságként, hogy a mi részünkről az egyes elemek között fontos kapcsolat van. Az intézmények megerősítése, a korrupció leküzdése, a rálátás javítása, és ez természetesen javíthatná az abszorpciós kapacitást, a hatékonyságot és a célzott végrehajtást is. Így a lezőcsatlakozási forrásoknak nagyobb hatása lehetne. Természetesen ezt nem lehet elszigetelten kezelni a gazdasági fejlődéstől. A lényeg az, hogy a demokráciát és a társadalmat egészében fejlesszük. Végül pedig azt szeretném mondani, hogy parlamenti képviselőként mindig a prioritásunk ez, de nagyon egyértelműen ki kell mondani, hogy számunkra a polgárok jóléte a legfontosabb. Az előcsatlakozási alap, és amikor ezt a, az EU rendelkezésre bocsátja, az nem egy díj a kormányok részére, hanem az egész társadalom számára szántuk, de különösen azoknak, akiknek a leginkább szükségük van rá. És ezt most azoknak mondom, akik a stratégiai párbeszéden és a félidős értékelésen dolgoztak. Ezen a szemüvegen keresztül tekinti a parlament ezt a témakört, mert azt gondolom, hogy ez a legfőbb prioritásunk, és nagyon fontos ezt megalapozni, erre lehet minden mást ráépíteni. Tehát még egyszer köszönöm a lehetőséget erre a találkozóra, és remélem, hogy a későbbiekben is kapcsolatban maradunk. Köszönjük szépen, Marítje. Luis Calavera asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Skáke asszonynak. A magam részéről először is szeretném megköszönni az önök hozzászólását, ez nagyon fontos számunkra, és az önök véleményét nem csak ma vesszük figyelembe, hanem folyamatosan kommunikálunk önökkel, és a félidős értékelés is ezeken az információkon fog alapulni, tehát a valóságban tapasztaltakon. Néhány dolgot mondanék, ami nagyon fontos. Itt nem csak arról van szó, hogy finanszírozzuk a több országokat érintő problémákat, noha nagyon nagy része a finanszírozásnak erre fordítódik, de az is fontos, hogy a parlament részéről azt kérjük, hogy az érdekelt felekkel nagyon sokat egyeztessenek. És itt most nem pénzről van szó, hanem politikai akaratról. Tehát az önök feladata is, hogy erre teret adjanak. Másodszor fontos üzenet az, hogy olyan helyzetben vagyunk, amelyben egyetértek Popolszki kollégával, aki azt mondta, hogy a régiók nagyon fontos szerepet töltenek be az egyes országok előrehaladásában is. Tehát az együttműködést láthattuk, hogy nagyon jól működött az elmúlt évben, és ez továbbra is támogatni kell. A több országra kiterjedő programunknak ez is egy fontos eleme. És elmondanám, hogy természetesen az infrastruktúrán való munkálkodás számunkra is nagyon fontos, de az infrastruktúra és a tőkebefektetés, illetve a reformok nem fogják megváltoztatni a helyzetet ebben a régióban. Annyi autópályát építhetünk, amennyit csak akarunk, hogyha a határellenőrzés nem lesz harmonizálva, akkor továbbra is fel fognak ott torlódni a kamionok. Bármilyen jók is az utak, a kamionok mégsem fognak gyorsabban haladni. Tehát a reformok arra is kiterjednek, hogy a közlekedési szabályozást modernizálni kell. A regionális perspektívákat figyelembe kell venni, ezért figyelünk nagyon a régiós gazdasági térségre, és arra, hogy a CEFTA és a regionális együttműködésre is figyelmet kell fordítani. A régió miniszterelnökei ezt tavaly Trieszben már eh, kifejtették, és továbbra is ebben az irányban fogunk haladni. A harmadik eh, üzenet az, hogy önök milyen szerepet töltetnek be a parlamentben. Eh, ez a az odafigyelés szerepe, és ebben egyetértek azokkal, akik ezt mondják. Vannak felügyeleti mechanizmusaink, ezek lehetnek külsőek, vagy lehetnek utánkövető missziók. Van egy belső auditrendszerünk, itt van a számvevőszék is, és ha valami nem működne, akkor ott van az OLAF. De vannak nemzeti számvevőszékek is, és ezeknek kell a legnagyobb felelősséget vállalni, és önöknek támogatniuk kell ezeket a szervezeteket, hogy legyenek megfelelő erőforrásaik, és hogy politikai szempontból függetlenként eh, tudják eh, a, az EU-s pénzek elköltését ellenőrizni. És ez egy eh, fontos üzenet, tehát hogy az önök felelőssége a parlamentben ezeket a feltételeket megteremteni. És elmondanám, hogy az uniós programok nem jelentenek még semmit. Az IPA egy hosszú távú program, át akarjuk formálni a társadalmat, és a változás nem fog egyik napról a másikra bekövetkezni. A programozási folyamat tehát egy igen hosszú távú folyamat, és nagyon sok fékre és ellensúlyra van szükség. De minél többet készítjük elő ezeket a projekteket, minél minél jobban választjuk ki a megalapozott és érett prioritási területeket, annál jobban fog ez működni. És hallottuk, hogy a 2014-es programot most hajtják végre. És szerintem itt szükség van arra, hogy az uniós integráció mellett elkötelezettek legyenek a pártok. És Hallottunk olyanokról, amikor valaki kormányt vált, már pedig elég gyakoriak a kormányváltások ezekben az országokban, akkor mindent előről kell kezdeni. És azt hiszem, hogy ez problémát jelent. A parlamentben kell, hogy legyen egy jövőkép és egy párbeszéd, ami biztosítja a folytonosságot például az igazságszolgáltatási reformban, a közigazgatási reformban. Ezeknek nem szabad pártpolitikai kérdésé válnia, az egész parlamentnek támogatnia kell ezt. És arra kérném önöket, hogy ezt vigyék haza magukkal. Ez lehet a legjobb garanciája annak, hogy az előcsatlakozási eszközök jobban működjenek. Szükség van valamiféle vízióra, és a politikai párbeszédet Európa szerte folyamatosan végig kell vinni. A kommunikáció és a láthatóság itt azt mondanám, hogy itt eh, a programokban eh, van erre eh, alokált költségvetés, és vannak kommunikációért felelős kollégák is. De ez nem lehet egy leereszkedő jellegű gyakorlat. Ennek a kormánytól kell jönni, a politikusoktól és a parlamentektől. A legjobb kommunikáció az, amelyet a hatóságok elvégeznek, és elmondják a polgároknak, hogy mit tesz értük az EU. Ebben szükségünk van az önök segítségére, és önöknek is segíteniük kell abban, hogy növekedjen a láthatóság és a kommunikáció arról, hogy milyen szerepet tölt be az Európai Unió. Köszönöm szépen. Thank you and... Köszönöm. Fuere úr. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkinek köszönöm, aki hozzászólt. Először regionális együttműködés multikulturális programok. Vannak több országos programjaink, vannak több országos intézményeink. Például a közigazgatási reformiskola Montenegróban. De ha nincs politikai akarat az adott országban, hogy használják, akkor nem sok értelme van. Különösen a szemvevőszék az iskolával kapcsolatban megállapította, hogy az oktatási programmal nem igazán éltek a nyugat-balkáni országokból. Úgyhogy a politikai akaratnak léteznie kell az országokban ahhoz, hogy működjenek ezek a programok. Aztán a jogalkotás megvalósítása és elfogadása. Sajnálatos módon gyakran látjuk a régióban, hogy kipipálják a kis papírokon a megfelelő kategóriákat, és a kormány pedig ezt szentesíti. De kell egy konzultációs erőfeszítés az érintettek körében. Például a diszkrimináció elleni jogalkotás kellene, hogy legyen egy konzultáció minden társadalmi réteggel, akire ez, akit ez érint. Aztán akinek meg kell valósítani ezt a, jogol, ezt a jogszabályt, annak is kell, hogy legyen egy képviselője, de sajnálatos módon a bizottsági jelentésekben azt látjuk, hogy partizán politikai elemekből áll a bizottság, akik ugyanakkor nem is tükrözik a célzott csoportok érdekeit. Úgyhogy nagyon fontos a konszenzus. Ezek olyan jogszabályok, amelyeknek az a célja, hogy az érintett országokban az életminőséget javítsák. Nem azért vannak, hogy az EU kedvére tegyenek. De ahhoz, hogy működjenek, ahhoz szisztematikus, célzott konzultációra van szükség minden érintettel. Annak érdekében, hogy a végeredmény tükrözze az ország érdekeit. Ugyanez a csatlakozási folyamat javaslatot illetően. A konszenzus nemzeti szinten alapfeltétel ahhoz, hogy az ország hangja mindenkit képviseljen, ne csak a kormányt vagy politikai pártokat. Végül a BESZA politikai pártképviselője Macedóniából sokan hangsúlyoztuk a civil társadalomnak a szerepét. Nem csak az EU-ban, hanem hogy a társadalmaknak, a kormányoknak egy nonpartizán módon pártérdekektől függetlenül támogatnia kell a polgári társadalmat. Nem szabad hogy ne tükrözzék a független polgári társadalom érdekeit. Különben a kormány nem felelősségre vonható. Hát a civil társadalomnak pont ez a szerepe, hogy kritizálni a kormányt. Emiatt nem szabad őket üldözni. Aztán helyi szinten helyi szinten is támogatni kell a civil társadalmat. Azok a kis szervezetek, akiknek nincsen meg a tudása, a háttere a komplex IPA alapok lehívásához, őket is be kell vonni. Amikor Macedóniában, Latin Amerikában, Dél-Afrikában dolgoztam, mindig láttam, hogy a kis projektek különböző közösségekből hogy összefogják az embereket. Például Macedóniában a történelem tanítást finanszírozott az EU, a Helsinki Bizottság támogatta ezt a projektet, és az etnikai albán és a macedon közösség objektíven interpretálták a történelmi leckéket, tehát ez nagyon nehéz folyamat volt. Az indulatok magasra csaptak a háború interpretálásával kapcsolatban, és Végül egy megfelelő végeredményt kaptak, de hogyha a kormány ezt nem veszi be a tanításba és az oktatásba, akkor minden hiába. A helyi kis projektek nagyban erősíthetik a bizalmat az etnikai közösségek között, és a nagyobb közösségek között is. Mert sokszor ezek a társadalmak egy válság, háború után épültek újra, és a bizalmat csak úgy lehet építeni, hogyha ezeket a hidakat építjük. De ehhez természetesen a polgári társadalom képviselői elengedhetetlenek. Ez ösztönzi a kormányokat is, hogy együtt működjenek a közösségekkel. Egy másik példa Szlovéniában. Egy nőknek és bántalmazott embereknek menedéket adó safe house-t finanszíroztunk. Ez azért történt, mert a szlován, szlovén kormány aláírt egy memorandumot a civil társadalommal, hogy legyen ez a ház. Ez egy jó példa az együttműködésre, <clears throat> aminek nagyon nagy hatása van helyi szinten, és bizalmat teremt, mert nagyon sok országban a bizalom nem létezik, nem bíznak a kormányokban, pontosan a pártpolitika vagy a konfliktusok miatt. Úgyhogy erre figyelni kell. hiszen az európai integrációs folyamat részei vagyunk minnyája. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Sáke, Calavera és Fueré meghívottaknak. Úgy láttam, hogy ha már nem kérnek szót, akkor mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, és hogy mondjam el, hogy 2018 elején újra meghallgatást tartunk a 2020 utáni időszak finanszírozásáról, ugyanebben a témakörben, és most hagyd mondjam el, hogy délután háromkor találkozunk ebben a teremben a nyugat-balkáni integrációra. Köszönöm!